Okay, colleagues, I think we're going to make a start. I think we're going to make a start if everyone could take... Kedves kollégák, kezdjük el a munkát. Egy kicsit későn kezdünk ugyan, és lehet, hogy meg is lepődtek páran, hogy ebben a teremben vagyunk, mert általában nem itt szoktunk lenni, kicsit többet kellett sétálni. Lehet, hogy ez is az oka annak, hogy egy kicsit késedelemben vagyunk, de neki is látunk azonnal a munkának. Itt van Jean Lambert, aki az első érdemi napi rendi ponttal kapcsolatosan fog beszélni. Elfogadhatjuk a napi rendet? Senki nem jelezte, hogy módosítást kérnek, köszönöm szépen, akkor elfogadtuk ezzel a napi rendet. Kettes pont az elnök közleményei. Az első közleményem az, hogy július 10-én, 11-én az Európai Bizottság és a Régiók Bizottsága a decentralizált együttműködéssel kapcsolatosan rendezvényt szervez, több mint 600 résztvevőt várunk. EU-s, AKC e és, és latin-amerikai önkormányzati képviselőket várunk, a fenntartható fejlesztési célok és a regionális szereplők kapcsolata a fő téma, ez egy nagyon fontos a New Yorki eseményeket, kérdés az, a New Yorki eseményeket megelőzően a program készülőben van, és bárki, aki szeretne részt venni, az megteheti. Arról is tájékoztatnám önöket, hogy jövő héten Strasbourgban lesz egy szakbizottsági ülésünk, eredetileg nem terveztünk ilyet. Hétfőn este lesz, este 8 órakor, kivételesen és nagyon fontos dossziékról fogunk szavazni. Az IFSD-ről, feltéve, hogy ma este sikeres lesz a háromoldalú egyeztetés, és esetleg szó lesz még a kapacitás építésről a biztonság és fejlesztés témakörében. körében. a hét második felében kapják majd meg a pontos rendet, Strasbourgban a VIK épületben lesz, tehát hétfőn este 8 órakor. Hét kor kezdődik a szakbizottsági ülés, javítja magát az elnök, és 8 8-kor kezdünk szavazni. két része lesz, lesz egy AFETTE együttesen tartott ülésünk és a budget szakbizottsággal, és utána szavazunk. És 7.30-kor kezdünk, nem 8-kor, de mindenki tájékoztatunk még írásban. És hármas napi rendi pont, jegyzőkönyvek elfogadása, január 25-26-ai ülés, április 24-25-ai ülés és május 3-ai ülés jegyzőkönyve, ha valakinek van megjegyzése, akkor a titkársággal közöljék az ülésünk végéig, ha nem lesz megjegyzés, akkor elfogadottnak tekintjük őket. Négyes, koordinátorok határozatainak elfogadása, mindenki megkapta a május 30-ai határozatokat, ha senki nem jelzi az ülés végéig, hogy megjegyzése lenne, ezt is elfogadottnak tekintjük. Ötös pont, a bizottság közleményei. Van-e valakinek bejelenteni valója? Vannak-e közleményei a bizottságnak? Kérdezem a bizottsági képviselőktől, nincs nincsenek közlemények. A koordinátorokat egyébként emlékeztetném arra, hogy reggel 8-kor munkareggelit tartunk. Kérem, közöljék a titkársággal, hogy ki jön. Köszönöm szépen. Haladunk tovább. Hatos napi rendi pont. Választási megfigyelő misszió a Gambiai Köztársaság 2017. április 6-ai parlamenti választásaira. Jean Lambert vezette az EP delegációját. Biztos vagyok benne, hogy Jean beszél majd részletesebben a háttérről, csak annyit mondanék, hogy 22 évnyi autoritár uralomat követően Adam Barrow elnök legyőzte az addigi elnököt decemberben, de Jane sokkal többet tud erről, úgyhogy meg is adom neki a szót. Tessék, Jane. Köszönöm szépen. Április elején volt ez, de az az érzésem, hogy azóta már sok idő telt el. Lehet, hogy azért van ez így, mert Egyesült Királyságbeli képviselőként más választások foglalkoztattak elsősorban, de a gambiai választások eredménye egyértelmű volt. Az általános választási megfigyelő misszió vezető posúr volt, még nem kaptuk meg az ő végleges jelentését, de kaptunk egy rövid jelentést a parlamenti választási megfigyelő missziótól. Hat tagból állt a delegációnk, hat országból érkezett, és négy frak- érkeztek és négy frakcióból. Cecil Kienge volt az egyik őjük. Három-négy napig tartózkodtunk az országban, hogy megnézzük, hogyan zajlanak a választások. Találkoztunk a választási bizottsággal, különböző civil szervezetekkel, egy sor politikai párt vezetőjével, közülük kettővel, akik az elnök választásokon is jelöltek voltak előző december, év decemberében. Ilyen szempontból nagyon érdekes volt a választás, ugyanis ahogyan az imént hallottuk, 22 évig egyre autoriterebb hatalmat gyakorolt Jáme elnök, szinte számba megy, hogy decemberben egyébként egyáltalán tartottak elnökválasztásokat, egy hét pártból álló koalíció állt ki ellene, és megnyerték a választást. Adama Barrow, az új elnök, aki egy ideig Londonban élt, és gyakorlatilag száműzték az országból, ő megnyerte az elnökválasztást. A 2016-os párt koalíciós jelöltjeként megkapta a többséget, őt követte az addigi elnök, és Memo Kandé volt a harmadik elnök, aki az érvényes szavazatok 17%-át nyerte meg. Váratlan volt tehát a választás eredménye bizonyos értelemben, és ezt követték a parlamenti választások. Kérdéses volt, hogy a 2016-os koalíció egyáltalán megmarad-e, és koalíciós jelöltet állít-e a különböző választókerületekben, vagy pedig felmerült annak a lehetőség, hogy széthullik ez a koalíció. És ebben az esetben a jelöltek egymás ellen ver- ver- versenyeztek volna. Végezetül nem tudtak eh, taktikai, stratégiai szövetséget kötni, de azért voltak eh, különböző helyi megállapodások az egykori koalíciós partnerek között. Ha lett volna egy kicsit több idejük felkészülni, vagy lett volna politikai szándék, akkor lehet, hogy általánosabb megállapodás is született volna. Minden esetre a UDP az elnök pártja volt a legnagyobb párt, és úgy érezték a koalíción belül, hogy őket több mandátum illeti meg. Végül versenyeztek egymással a koalíciós pártok. 239 jelölt indult, beleértve néhány független jelöltet is a különböző önkormányzatokban. A gambiai választási rendszer, illetve a szavazat leadásának a módszere nagyon érdekes, mert nem igazán nyomtatott szavazó cédulákat használnak, hanem jelöltként a párt színeire festett tartály használnak. Mindegyikben, mindegyiknek az alján egy kis homok található, és aztán a szavazó helyiségben egy üveg golyót helyeznek abba a tartályba, amely a jelölt színeit viseli. Rajta van ezen a színek mellett a jelölt arcképe, a párt neve, és aztán az illető beledobja a, az üveggolyóját, am, amit előzőleg megkap, ebbe a tartályba, ami ott megkongat egy kis csengőt. Nagyon érdekes ez a választási módszer, mert a szavazatok számlálásakor fejtetőre állítják ezt a tartályt, kigörgetik belőle egy szita fölött a, a az üveggolyókat, és aztán megnézik, megszámolják a különböző pártok képviselői, és megtekintik az eredményt, illetve az választási megfigyelők is, megszámolják, tartályonként 200 üvegolyónak kell összegyűlnie, majd zajlik tovább az egész. Egy nagyon érdekes számlálási módszer, Mindenki számára így világosak a számok. Napjában többször megszámolják az üveggolyók számát, kétszázasával nagyon átlátható, nagyon egyszerű rendszer. Főként egy olyan országban jól működik az ilyesmi, ahol nagyon sok az analfabéták száma. Nyilván vannak ezzel is gondok, mert az ember például külföldről nem adhatja le a, szavaz, adhatja le a szavazatát, és sok gambiai él az országon kívül, főként a férfi lakosság nagy része. Nem lehet előre leadni a szavazatot, de ott helyben ez egy nagyon jól működő, átlátható rendszer, érthető a helyiek számára, és nagyon gyorsan tudható az eredmény is. Ellentétben néhány olyan választási módszerrel, ami máshol láthattunk adott esetben. Jól működik ez tehát, de hát Gambiának a lakosság száma sem túl magas, talán ez is sok annak, hogy ez jól működik. Körülbelül 800 szavazó adta le a szavazatát választóhelyiségként, úgyhogy nem kellett egy hatalmas számú tömeggel megbírkózniuk Viszonylag kis országról van tehát szó. Viszonylag sok szavazóhelyiség működött. Azt hiszem 40 szavazóhelyiségben jártunk, három csapatra oszlottunk, én a fővárosban maradtam, mások a fővároson kívül kisvárosokban, falvakban figyelték meg a választásokat. Ami néhány egyéb kérdést illet, néhány egyéb megfigyelésünket, rekordszámú jelölt indult, de nem rekordszámú női jelölt. Azt hiszem összesen 20 női jelölt indult, és közülük hármat választottak meg. Ez nyilvánvalóan olyasmi, amire felfigyeltünk, és ezt szóvá is tettük a pártok felé valamint a demokráciát és fejlődés segítő szervezetek képviselőinél is. Ami a médiát illeti, elhangzott az imént az elnök részéről, hogy ez egy igen elnyomó, represszív rezsim. Nem igazán mondhatjuk, hogy erős, sok színű média működni az országban, de szépen lassan fejlődik a herzet. A szomszédos országokban, Szenegálban működő médiumok is most már tudósítót tartanak Gambiában, és amikor találkoztunk az állami közszolgálati média képviselőjével, kiderült, hogy próbáltak minden jelöltnek elég megfelelő fórumot biztosítani a választásokat megelőzően. A kampányidőszak viszonylag rövid volt, az országban nagyon nehéz utazni, nagyon kevés számú kamerával rendelkeznek például, úgyhogy ez is gond. Az eszközök száma is problémát jelent. De próbáltak platformot biztosítani a rádióban és a fejlettebb országrészekben, a közösségi médiában is. A média fejlesztése tehát egy olyan elem, amely figyelmet érdemel, és várhatóan itt a fejlődés nagyon gyors lesz a közeljövőben. Ami az eredményeket illeti, keresem a feljegyzéseimben az eredményeket, a UDP az elvárásoknak megfelelően 31 mandátumot nyert, a koalíciós pártok is viszonylag jól szerepeltek, három párt összesen 11, három koalíciós párt kapott 11 mandátumot, az előző elnök pártja öt mandátumot nyert, a, a, ott, ahol hagyományosan nagy támogatottságot élvez. És aztán volt még egy párt, amely az összes régióban jelöltet állított, összesen öt, jelöl, öt mandátumot nyert, és van egy független képviselő is. Tehát sokszínűbb a parlament, de van egy világos többséget képviselő frakció, Egy dolog, amelyet fontosnak tartunk, az az, hogy hogyan lehet együttműködni ezzel az új parlamenttel, hogyan lehet lehetővé tenni számára, hogy egyáltalán igazi parlamentként működjön, amely elszámoltatja a végrehajtó hatalmat és az elnököt, ahelyett, hogy csak átintené az elnöktől érkező javaslatokat. Ezek voltak talán a legfontosabb dolgok, amelyeket szerettem volna megemlíteni. De hát vannak itt mások is, akik egyébként részt vettek a megfigyelésben, és persze nagyon hálásak vagyunk a munkatársaknak, akik velünk tartottak, mert nagy mértékben segítették a munkánkat, zöggenőmentesen működött minden, és úgy éreztük, hogy nagyon jó volt az együttműködés az általános választási megfigyelőkkel is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jean. Cecil Kienge, szeretne mondani valamit? Igen, tessék, Cecil. Grazie. Köszönöm. Úgy kezdeném, hogy köszönetet mondok Jean Lambertnek a munkájáért, melyet a parlament delegációjának vezetőjeként végzett. Nagyon jól együttműködtünk ugyanis, és ezek a gondolatokat, amiket az imént bemutatott, ezekkel csak együtt tudok érteni. Nagyon sokat tanultunk ezen munka során, különösen a választási rendszer sajátosságai miatt, és a leköszönő diktatúra sajátosságai miatt, amely először tartott szabad választásokat, és ez egy nagy tanulsággal szolgált számunkra a helyszínen. Ezen kívül még eh, két megjegyzéssel egészíteném ki az elhangzottakat. Ugye a eh, nők képességei, kapacitásai, eh, a bíráké, akik azt kérték, hogy támogassuk őket, különösen az alkotmánybíróság függetlensége kialakítása céljából. Itt ugyanis jelenleg más országból érkező bírók dolgoznak itt. Nagyon mély benyomást tett ránk a nők ereje. A nők témáját Jean is felvetette, ezzel teljesen egyetértek. Támogatnunk kell ezeket a nőket. Láthattuk, hogy erősek ők, és képesek arra is, hogy reagáljanak. A másik megjegyzésem nem kapcsolódik közvetlenül a helyszíni missziónkhoz, hanem inkább a szakbizottságunk érdeklődésére tart számot. Gambia ugyan kicsi ország, de nagyon sok gambiai menekült van az Európai Unióban. Nos, ezen látogatást követően azt hiszem, hogy meg kell erősítenünk a segítségnyújtási rendszereket számukra, hogy integrálódni tudjanak, itt, vagy akár a területen, oly módon, hogy az együttműködésünket erősítjük. Sokan ugyanis, akik itt vannak, szeretnének hazatérni Gambiába, és egy olyan rendszert kérnek, ami működik a helyszínen. Támogatnunk kell tehát Gambiát, hogy az átmert időszak hívásaival meg tudjon birkózni, hiszen éppen most ért véget a diktatúra, és nagyon sokan menekült, még akkor is, hogyha kis országról van szó. Köszönöm. Is there any other van-e még valakinek kérdése? Tessék, Heidi. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt eh, a nagyon eh, érdekes beszámolót. Jean említette, hogy az Európai Parlamentnek a kapacitásépítést kell támogatnia az adott országokban. Ezzel zárta a felszólalását, illetve beszélt a az igazságszolgáltatás függetlenségéről. Hogyan lehet ezt megállapítani, illetve hogyan lehet ezt megállapítani, hogy van-e lehetőség sima átmenetre az a jogállamiság felé más területeken. Néhány dolog. Először is, hogy mi is történik most majd a következő lépés. El kerültünk egy katasztrófát, hiszen legalább volt választás. Lehetett volna szó egy újabb kudarcba fulladt államról, vagy megdőlt államról. A rendszer ellenálló képessége miatt volt ez, vagy, az ellena, vagy a nemzetközi közösség támogatása miatt? mitől lehet, eh, hogy ez a rendszer békésen tudott átalakulni, és a választások is békések voltak. A bizottság dolgozik az eh, ellenálló képességen, a politikai, nem csak a gazdasági ellenálló képességen. A második kép kérdésem eh, a gazdasági ellenálló képességhez kapcsolódik zambia Vonza az idegenforgalmat is Bizonyára nem volt hosszú a tartózkodása, de tájékoztatták a gazdaságról, a politikai válságról. Van-e még valami, amit tehetünk, hogy lendületet adjunk ebben a kis országban a demokratikus átalakulásnak? I, I think that, um... Úgy gondolom, hogy, hogy mivel lehetne tovább segíteni ezt az országot. Cecil Men említette az igazságszolgáltatást, valóban nagyon fontos ez, hogy ott van az igazságszolgáltatás, ami alapvetően Gambia esetében hatékonyan és méltányosan működik, és vannak nagyon dinamikus ügyvédek is, akikkel találkoztunk, aki mindenki szeretne maga oldalán tudni, például egy bíróságon. Ez nagyon hasznos, hogy látszik, hogy megvan ott a lehetőség, és nyitottak voltak a támogatásra, mert megpróbálják az országot segíteni, hiszen pontosan tudják, hogy ez mennyire lényeges, máshonnan is hoznak bírókat, a rendszer támogatása érdekében. Elhangzott, hogy nagyon fontosnak tartják a szakemberek minőségét, és ez is gondot okoz. Az igazságszolgáltatás tehát fontos ennek a támogatása. Ez a választás viszonylag békés volt. Az egyik pártvezető már elmondta, hogy meg akarja támadni az eredményeket, felmerültek kérdések, hogy az elnök megválasztása legitim volt-e, és hogy az elnök meglátogatta az ország különböző részeit, ezt kampánynak minősíthetik. Minden esetre Jelen pillanatban lehet, hogy van, aki ezt el tudná fogadni. A, leg, a következő választásban sokkal több lesz a kihívás. Ez nagyon lényeges lesz, már csak azért is, hogy az közvelemény bizalmát megtartsák a választási rendszerrel kapcsolatosan. A jogállamiság eddig nem volt jellemző erre az országra. Úgy tartották, hogy a befektetések problematikusak, mert az elnök kényekedve szerint zajlottak az országban a dolgok, és hogyha mondjuk úgy döntött az elnök, hogy egy cég nem teljesíti azokat a szabályokat, amelyeket nemrégiben kialakítottak, akkor bajba kerülhetett ez a vállalkozás. Ezért nagyon fontos a következetesség, a stabilitás és a jogállamiság, már csak a befektetői bizalom szempontjából. Ami pedig az idegenforgalmat illeti, a kérdés az, hogy ezt hogyan tudják fejleszteni anélkül, hogy a környezetet károsítanák, vannak bizonyos aggályok az eh, korábbi ellenzék, mostani kormány részéről, az erdők pusztításával kapcsolatosan. Mint sok más szegény országban itt is, eh, az, eh, az erdőktől vonják el a termőföldet az emberek, egyfajta támogatási eszközről van itt szó, hogy a turizmus működhessen, és hogy a mezőgazdaságot is tovább tudják fejleszteni. Ez, itt nagyon jók az adottságok a mezőgazdasági termelésre, hogy kidolgozzák az saját mezőgazdaságukat, élelmiszeriparukat, kiszolgálva az idegenforgalmat, ezek mind fontos lehetőségek. Az elnökváltással olyan érzelmek is ki megfogalmazódtak, hogy most már végre felélegezhetnek az emberek, és van lehetőség kifejezni a véleményüket. Egyébként a parlamenti választásokon 42% volt csak a részvétel, egyre többet számít a parlament, ezt mindenki érezni fogja a jövőben. Volt egy olyan benyomásunk is, hogy optimisták az emberek megpróbálnak tovább lépni. Ez a támogatási mechanizmus is nagyon lényeges a média számára, a jogállamiság számára, a parlament maga számára, illetve a gazdaságfejlesztés szempontjából is nagyon fontos hogy ez a fajta optimizmus ne tűnjön el, ne gondolják azt az emberek, hogy itt volt a nagy változás, és még sem változott semmi, vagyis megvan az optimizmus és a lehetőség is, hiszen sokan azt mondják, hogy ha volnának munkahelyek, ha volna demokrácia, akkor nem hagynánk el az országot az emberek. Kicsi a lakosság az országnak, és ez számít olyan értelemben, hogy, hogy ez is egy lehetőség. Köszönöm. Egy kis országban talán könnyebb változást elindítani. Látom, hogy többen ott voltak a választás megfigyelő misszióban, és látom, hogy jegyzetelnek. Dág gondolom majd Gambiáról fog beszélni. A bizottság nem küldött Gambia felelős munkatársat, de ami az ellenállást és a tervezést illeti, ezek is fontos eszközök az demokratikus átmenetben, és nagyon fontos, hogy mi támogassuk őket ebben. Jean, köszönöm szépen, hogy ezt a részletes beszámolót meghallgathattuk. Nagyon érdekes az választási rendszer. Azt mondja, hogy hát, hogy ez az üvegolyokkal működik ez a módszer. Minden országban megvannak a hagyományok, az Egyesült Királyságban például nem nézik meg az személyigazolványt, hanem csak bejelenti az ember, hogy kicsoda, és jól kipipálják a papírról. Minden esetre minden országban megvannak a sajátosságok. Köszönöm szépen. Köszönjük Jeannek, hogy eljött. Um, seven. Nézzük a hetedik napi rendi pontot. Yeah, we, we, we're going to change the tables. Let's, let's thank Jean. We will have an applause for his excellent thing. And then the experts. Tapsoljuk meg uh, Jean előadását, és fogadjuk a szakértőket itt a pulpituson. Okay, colleagues, we're now going to move on to... Kedves kollégák, folytassuk a hetedik napi rendi ponttal a munkát. Ez a természetes, természeti erőforrások kezelését életi az erdészet területén, az erdőgazdálkodás területén. Ez egy látogatással kapcsolatos jelentéshez kapcsolódik ez a téma. Azt hittem, hogy nem is jön senki a látogatásról, de itt van Szeleszi kolléga. És így a tanulmányt, amit megrendeltünk az erdőgazdálkodásról, össze tudjuk kötni ezzel a látogatással. So to tackling climate change as well. Um... Nagyon fontos az erdészet az uh, éghajlatváltozással kapcsolatosan, hogyha nem fenntartható módon kezeljük a az erdőket, ez hatása van a bolygó egészének életére. Nagyon örülök, hogy össze tudjuk kötni ezt a két kérdést. Először hallgassuk meg a szakértői tanulmányról a beszámolót, és utána pedig a látogatásról. Remélem, hogy mindenki előtt ott van a jelentésnek egy példánya. A politikai főosztályunk rendelte ezt meg. Patrick Worms eh, úr ül itt mellettem, az világ mezőgazdasági erdészeti központnak az főmunkatársa, és Minán úr, aki ugyanezt a szervezetet képviseli. Majd elmondják, hogy mivel foglalkozik az önök szervezete. Vemzor először mutassa be Wormzor a tanulmányt. Most egy 70 oldalas jelentést kell összefoglalnom, ami nagyon részletes, egy olyan előadásban, amely bizonyos kulcsfontosságú üzeneteket tartalmaz az erzőgazdálkodásról, magunkról. Mi egy kutatóintézet vagyunk, Nairobi-ban van a központunk, és az erdészet és a fák szerepét vizsgáljuk a mezőgazdasági szintéren. A természeti erőforrások kezelése kulcsfontosságú, mindig is konfliktus van a közvetlen előny elérése és a hosszabb távú előny között, hiszen rövid távú előny származik abból, ha mondjuk kivágunk valamit és eladjuk. Az erdők esete nagyon fontos. A mai napon Szeretném ismertetni ezt a tanulmányt, hogy miért is írtuk ezt a tanulmányt. Megpróbáltuk megérteni, hogy az elszámoltathatóság és átláthatóság, amelyek kívánatosak, milyen szerepet játszanak a fejlődő országokban az erdészet területén. Az Európai Unió támogatja ezeket az ágazatokat. Áttekintettük az irodalmat, illetve részletesen megvizsgáltuk Kamerun, Gána és Tanzánia helyzetét – a kameruni missziónak a részvevői majd később szeretnének beszélni. Azért választottuk ezt a három országot, mert az EU által indított folyamat különböző szakaszaiban tartanak, és a Afrika három fő erdő területén találhatók. Mielőtt a részletekbe kezdenék, emlékeztetném önöket, hogy miről is beszélünk. Afrikában nagyon sűrű a népesség, és eh, afrikai fák is jelen vannak, a kockázat, hogy az afrikai népesség visszaél a fákkal, az nagyon magas, de az, hogy felhasználják a hosszú távú boldogulásuk szempontjából a fákat és az erdőket, ez is valószínű. Milyen keretekben dolgoztunk? Klasszikus jogi keretekben indultunk ki, mint például a hozzáférés az információkhoz, illetve a tudományos alapú vita, elősegítése, az elszámoltathatóság, nyilvános információk hozzáférhetősége, és megvizsgáljuk az átláthatóságot, illetve hogy milyen engedményeket tesznek, illetve hogy koncesziókat adnak ki a kormányok, és azt is vizsgáljuk, hogy a jövedelmeket hogyan kezelik, ezért a felügyeleti mechanizmusok és elszámoltathatósági mechanizmusok is fontosak, és a privát és a civil társadalom szereplőinek a szerepét is megvizsgáljuk. Nagyon fontos, hogy felelősségre tudják vonni a rendszerben a különböző szereplőket. Átláthatóság, eszemoltathatóság, ez a lényeg, ezzel foglalkoztunk. Mit jelent az átláthatóság? Azt jelenti, hogy friss adatok, pontos adatok, teljes adatok kellenek, az, hogy minden legyen releva, releváns, időszerű és eh, hozzáférhető. Hogyha valaki egy nemzetközi tanulmányt akar készíteni, másra van szüksége, mint a helyi közösségnek, aki mondjuk csak pár évig járt iskolába. Meg kell tervezni a felszám az erőforrások felhasználását. A leglényegesebb, hogy az érdekeltek között bizalom alakuljon ki, ez nehéz. Az elszámoltathatóság a hitelességről szól, az folyamat e- hihetőségéről, az, beszélek most a, az jogok kiadásáról és a jövedelmek beszedéséről, jelentéstételi mechanizmusok a gyakorlatban, az elméletben, hogyan lehet ezeket megvalósítani, hogyan lehet őket javítani, vagyis folyamatosan az adatgyűjtést javítani kell, és az elemzési módszereket, hogy tudjuk, hogy mi is folyik eh, ezen a területen, különböző szinteken. Még mielőtt a tanulmány részleteibe bocsátkoznék, Sajnos figyelme kell vennünk azt a tényt, hogy nagyon agasztók a trendek Afrikában. Ezt a szlájdot egy kicsit áttekinthetőbben egy táblázatba foglaltuk, és próbáltuk áttekinteni a teljes erdőfelületet. Ez folyamatosan csökken, ez a sötétkék vonal és az elsődleges természetes erdők mennyisége is csökken ez a vörös görbe zölddel az ültetett erdőket lehet látni. 2010 és 15 között jelentősen növekedett. A termesztett, illetve telepített erdők mennyisége területe tehát növekszik, mint például a TIK gárnában. Nézzük a megállapításokat. A legfontosabb általános megállapítások közé tartozik az, hogy a Flex VPA és az a fa rendelet azok, amelyekből ki kell indulnunk az országokkal való kapcsolattartásban, és ez nem csak azokra az országokra vonatkozik, amelyekkel foglalkozunk a tanulmányban, hanem az összes országra. Nagyon sok pénzről van szó, 200 millió eurót költöttek Afrikában ezekre a tevékenységekre, pozitív hatással az átláthatóság, elszámoltathatóság területén és az irányításban. Mit is akart elérni ez a pénz? Az illegális fakivágást akarja csökkenteni, az erőforrások jobb kezelését támogatni, és a különböző érdekeltekkel az ágazatban javítani akarják az együttműködést, információ megosztási jogi reform, átláthatóság, a jó kormányzatnak az alapkövei, a legális fakivágás biztosítása is nagyon lényeges. Talán a legagasztóbb trend ehhez kapcsolódik ebben a tanulmányban. Sajnos már megint nem olvasható a díj, ezért csak összefoglalnám. Itt azt láthatjuk, hogy hová ment a pénz országonkénti bontásban, illetve, hogy ágazatonként hová került a pénz, és a jelentésben magában találhatóak a, megtalálhatók a részletek. Hál' Istennek ez a díj kicsit olvashatóbb. Hét különböző ágazati attribútumot vizsgáltunk. Az első a jogi keret, amely előmozdítja az információhoz való hozzáférést, a bizonyíték alapú kutatást és az elszámoltathatóságot. Libériában láttuk a legnagyobb előlépést. Ott van egy információszabadságra vonatkozó törvény, amelyet 2010-ben fogadtak el. A végrehajtás sajnos még mindig nagyon lassú. Tanzániában és Gánában is vannak hasonló törvények, vagy legalábbis elméletileg, mert egyelőre a törvényileg nem fektették le ezeket a szabályokat. Kongóban nincs ilyen törvény, illetve ilyen szabályrendszer, és Ugandában sem világos egyelőre, hogy hogyan néz neki egy ilyen törvény. Ami az információhoz való hozzáférés napra kész volt, illeti, a régióban nagyon sokféle jellemzőkkel, helyzetekkel találkozunk. Kamerunban például nagyon sok lakos nem fér hozzá az internethez, az azt jelenti, hogy a gyakorlatban nem igazán férnek hozzá azokhoz az adatokhoz, amelyek alapján döntést kellene hozniuk. Libériában sokkal jobb a helyzet. Az erdő erőforrások, erdei erőforrásokhoz való, az azokról szóló információkhoz való hozzáférés sokkal inkább megoldott. Ugandában, Gánában, Tanzániában elvileg jól működne a dolog, de gyakorlatban mégis nagyon korlátozott a hozzáférés. Ami az átláthatóságot illeti, a koncesziókat illetőleg. Kongóban és Mozambikban jogilag lefektetette a nyilvános információ hozzáférés. Kamerunban, Tanzániában, Gánában nincs átláthatóság az információkat illetőleg, nehéz felbecsülni, hogy mi is a helyzet. És a közép-afrikai köztársaságban létezik egy kötelezettség a helyiek felé történő szolgáltatásról, de általában megszegik ezeket a szabályokat, ami az erdőkből származó bevételek kezeléséhez kapcsolódó átláthatóságot illeti Nigériában, Angolában, Kongol, Kongóban a pénzügyi és egyéb információkat közzéteszik, aztán ami a kormányzati felügyeleti mechanizmusok létét és azok minőségét illeti Kongóban és Libériában, valamint Kamerunban vannak független felügyelő szervek, Tanzániában nincs ilyen mechanizmus jelen pillanatban, ami pedig az elszámoltathatósági mechanizmusokat illeti. A helyzet az összes országban nagyon hasonló, korlátozott információ férhető hozzá a belső elszámoltathatósági mechanizmusokról végezetül, ami a civil társadalom és az üzleti felek szerepvállalását illeti. A legtöbb országban létezik valamiféle szabály az átláthatóság és elszámoltathatósági követelményekről, de lényegében a magántulajdonosok azok, akik leginkább hatékonyan lépnek fel a fenntartható erdőgazdálkodásban. Két következtetésre jutunk összességében. Ezek a mechanizmusok, amelyek léteznek, amelyeket felsoroltam, habár közösen kellene hatniuk, nem igazán működnek együtt, kevés a kommunikáció vonatkozó szervek között, a különböző kezdeményezések között, kezdeményezések között nehéz az átjárhatóság. Ez egyébként a régióra általában jellemző, megpróbálja koordinálni egymással a különböző projekteket, de ez nem igazán működik a gyakorlatban. Nagyon kevés bizonyítékot találtunk továbbá arra, hogy a FLECT VPA elősegíti az erdőgazdálkodást a különböző mechanizmusok létrehozása által. Habár arra találtunk bizonyítékot, hogy a jogszerű fa exportok esetén van előmozdulás, előlépés. A legfőbb kihívások a következőek, Egyre nagyobb mértékben növekedik a piac, és ez egyre kevéssé kapcsolódik Európához. Nagyon nagy mértékben nő a helyi kereslet, valamint a kínai kereslet a faipari termékek iránt, emellett az iparnak a nagy része öm, nem látható, magyarán illegálisan működő kis szereplőkről van szó, és olyan országokban, mint Gána például, ezek a szereplők, ezek a kis cégek kis vállalkozások képezik a piac 70%-át. Ha mindezt tekintetbe vesszük, akkor melyek az ajánlásaink? Szerintünk mit kellene tenni az Európai Uniónak, illetve az Európai Bizottságnak? Először is jó lenne kibővíteni a jogszerűség definícióját, mivel ezáltal a lehető legszélesebb körű garanciát lehetne biztosítani, a helyi közösségek jogait biztosítva. Másodszorban a nagy fejlődő piacokkal, Kínával kellene kommunikálni arról, hogy a Flekthez hasonló normákat integráljanak a saját Afrikából származó fa importjukra nézvést. Harmadsorban jó lenne összpontosítani a helyi fa piacokra, főként azok esetében, amelyek nél a beszállítók kisméretű vállalkozások. Negyedsorban kapacitásépítésre van szükség az általános monitoringon és felügyeleten túl. Negyedsorban meg kell erősíteni a szinergiákat a különböző eszközök között, az Európai Unió pedig itt jelentős szerepet vállalhat. Végezetül egy ösztönzőkre épülő megközelítésre lenne szükség a fenntartható faipari meg, ö, stratégiában, globálisan és Európában is. Ide tartoznának az olyan eszközök, amelyeket már ismerünk, például a címkézés. Viszont csak akkor lehetünk ebben eredményesek, hogyha jobban tudjuk kezelni a helyzetet. Elég keveset tudunk például a FLECT VPA költséghatékonyságáról. Költséghaszon elemzések még hiányoznak. Ezeket a kezdeményezéseket egyenlőre inkább állami finanszírozásból működtetik. Keveset tudunk például a jogszerűen kitermelt fa versenyképességéről a piacon. A monitoringot is meg lehetne erősíteni. Ösztönzőket lehetne teremteni a New York Declaration on Forests révén, olyan mechanizmusok létrehozásával, amelyek a teljesítmény alapú finanszírozást helyezik előtérbe, Meg lehetne erősíteni továbbá az elszámoltathatóságot az afrikai intézmények révén, és előmozdíthatjuk a PPP konstrukciók működését. Gána esetében, Gánával kapcsolatosan mutatnék be most egy esettanulmányt. Ez egy olyan ország, amely gazdaság, amelyeknek a gazdasága a kőolajkitermelést elő, megelőzően nagy mértékben támaszkodott a fakitermelésre, és ezért az ország erdőjének 34%-a eltűnt a 90-es évek óta. Az ország a FLECT mechanizmus elfogadását két alapra helyezte, e, e, illetve két célkitűzéshez kötötte. Az egyik az, hogy továbbra is hozzáférjen az EU-s piacokhoz, a másik cél pedig az, hogy a belső irányítás javításának eszközeként használja 2009-ben írták alá a megállapodást, 2010 márciusában ratifikálták, és jelen pillanatban végzik a teszteket, mostanában indul a mechanizmus maga. Ez elvileg ugye jó hír. Milyen EU-s támogatási lehetőségek vannak? Egyrészt, amennyire csak lehet, meg kell vizsgálni a kis mennyiségű, kis mennyiségekkel dolgozó fakitermelést, amely Gánában 80%-át adja a fa piacnak. Jelen pillanatban 138 ezer embernek ad munkát ez az ágazat, és nagyon fontos éppen, is ez, éppen ezért, hogy jogszerűvé váljon az ágazatnak, a piacnak ez a része. Megfelelő eszközöket kell rendelkezésre bocsátani azért, hogy a szereplők meg tudjanak felelni a fenntartható erdőgazdálkodás szabályainak. Technikai segítségnyújtásra is szükség van, meg kell osztani a tapasztalatokat azokban az országokban, amelyeket azokban az országokban szereztek, ahol már működik hasonló mechanizmus. Ezek többek között a kívánatos lépések, ezzel végére is értem az előadásomnak, és szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Márceleszi úrnak adnám meg a szót először talán. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatosan akart beszélni, vagy a misszióról, arról, hogy ott helyben mit tapasztalt, és talán érdemes lenne a különböző EU-s kezdeményezésekről behatóbban beszélni. A VPA, ha jól tudom, egy helyben menedzselt kezdeményezés, a másik a FLECT pedig az EU-s piachoz kapcsolódó engedélyek kiadásához kapcsolódik. A kollégák ugye nem feltétlenül vannak tisztában az erdőgazdálkodás részleteivel, inkább csak általánosabban foglalkoznak a fejlesztéspolitikával. politikával. Marceleszi jónak adom meg a szót, tessék. Merci, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. A kameroni missziót szeretném bemutatni. Május 22-24 között öten jártak ott, három képviselő, Frank Engel delegáció vezető, López Aguilar úr és személyem. Ezen kívül Dag Sander és Inez Tröp a zöldek koordinátora. Nagyon sokakkal találkoztunk a három nap alatt intézményi, társadalmi, üzleti világbeli szereplőkkel, de különböző szereplőkkel is, például az EU részéről, akik különféle együttműködési projektek résztvevői. Szeretnék köszönetet mondani az EU delegációnak a fogadásért és a munkáért, amit ott végeztek. Nagyon sokat segítettek, nagyon hasznos volt ez, hogy érdemben tudjunk foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Most gyorsan szeretném az elemzést megfogalmazni, és áttérnék az ajánlások dolgokra, amiket meg tudunk fogalmazni ezen misszió nyomán, mert megtapasztaltunk bizonyos dolgokat, és úgy véljük, hogy az Európai Unió ösztönző hatással bírhat, hogy javítson a helyzeten, ugyanis ez a Damoklész kardjaként függ fölöttünk, legalábbis Kamerunban, a Frekt kapcsán. Tehát a kérdések és a válaszok, amit adhatunk ezen delegációs utazás után. Igen, folytathatjuk a flektet, de ehhez arra van szükség, hogy néhány fontos dologgal foglalkozunk, hogy a flekt valóban érdekes lehessen számunkra. Az adatok. Önkéntes együttműködés van, tehát Kamerun és közöttünk 2008-ra megy ez vissza, tehát 10 éves időszakról van szó. 2018. december 15-ig ez ki, és az ÖPV végelőtt a partnerek tárgyalhatnak bizonyos témákról, vagy pedig hallgatólagosan meghosszabbodik az egyezmény. Az, EU, az Európai Bizottság jelenleg bizonyos témákat a tárgyalóasztalra akar helyezni, amik nagyon fontosnak tűntek számunkra. Elsősorban itt az irányításhoz, az eltáthatósághoz és a korrupcióhoz kapcsolódó kérdésekről van szó. Szóval ezek a nagy témák tehát, és itt több példát is hallhattunk az, most ebből a jelentésből tehát fel az irányítás, az átláthatóság, a korrupció kapcsán, ugye vannak problémák a FLECT végrehajtásával Kamerunban, egyszerű okból kifolyólag, ugyanis a miniszterek esetében mindenki mást és mást csinál, az erdészeti, a pénzügyminiszter, a területrendezési, vagy a kulturális miniszter, vagy a bányászati miniszter, és így ezek egymástól elszigetelten működnek, nem lehetséges tehát a PVL Flect hatékony végrehajtása. Aztán ami a jogalkalmazását illeti Kamerun esetében, ugye persze vannak jogszabályok, léteznek jogszabályok, ugyanakkor a valós végrehajtása a jogszabálynak problematikus a helyszínen. Aztán a PV esetében ugye itt nehezen lehet tanúsítani a falnyagot, túlságosan összetett ez a rendszer, és az lenne az ajánlásunk, hogy ezt az eljárást egyszerűsítsék, és lépjenek fel a korrupcióval szemben, mert minél bonyolultabb ez a tanúsítási eljárás, annál több alkalom van a korrupciós cselekedetek elkövetésére. Amikor a jogszabályokról beszélünk, épp például az erdőgazdálkodási jogszabályra utalok, ez, ezt ugye kialakították. Aztán az ültetvények, a faültetvények, az erdő telepítés esetében van egy honlap, ami az erdők állapotával foglalkozik, de ez már több hónapja nem áll rendelkezésre, csak nemrégiben újították fel, de nem napra kész adatok, tehát az interneten nincsenek információk, amelyek hasznosak lennének ebben az esetben. Aztán egy másik fontos dolog, szintén kommentelte ezt az úr előbb, Ugye itt a koordináció hiánya jelent nagy problémát a különböző programok, a FLECT és a RED között. Gyakorlatilag nincs koordináció a kettő között. Noha hasonló célokkal bír a kettő, de még sincs koordináció, ami hatékony munkát tenne lehetővé. Fontos még itt az integráció és a faanyag integráció az átláthatósági kezdeményezésbe, Libéria esetében, vagy akár Kamerunban is. Aztán az irányításról átláthatóságról szólva, Kamerun az erdőgazdálkodási, erdőkezelési információs rendszert éppen most valósítja meg, de nagyon sok akadály van, tehát ezeket valahogy le kell bontani, ezeket az akadályokat, és reméljük, hogy októberre ez megtörténik. Ugyanakkor nem szabad csupán erre a szízsifre helyezni a hangsúlyt az EU részéről, a legfontosabb probléma az, hogy egy konkrét eszközzel rendelkezzenek. Aztán itt van még a civil társadalom részvétele az egész eljárásban. A FLECT kedvező hatásról bért Kamerunban, ugyanis a civil társadalom sokkal inkább hallotta a hangját ebben a folyamatban, részesévé vált annak, tehát nagyon fontos, hogy a civilek is legyenek jelen ebben az egész folyamatban a folyamat első szakaszában ö, részt vettek, amikor a flektet és a bővét megvalósították, ugyanakkor nem volt lehetséges a beindításban, a végrehajtásban hasonló fontos szerepet játszaniuk, sem pedig a PV értékelésében. Azt hiszem, hogy az Európai Uniónak fel kell hívnia ezen problémákra Kamerun figyelmét, hogy a civil társadalmat az eljárás egész folyamatában vonják be. Aztán, ami az előző jelentésből is kiviláglott, hogy itt fennáll egy olyan probléma, hogy az összes ügynök esetében kell egy külső független megfigyelő, és ezt teszi lehetővé, hogy a faanyag, amely a PV vagy a flekten keresztül érkezik, olyan faanyag, amelyet tanúsítottak, mégpedig nagyon világos normák alkalmazásával. Aztán itt van még egy javaslat, mégpedig az, hogy jó lenne egyfajta szakértői bizottságot létrehozni, nem csupán Kamerun kapcsán, hanem a kongói medence egész térségét illetően, hogy világos képünk legyen arról, mi is történik ott, és koordinálni tudjuk a különféle szereplőket. Ugye Kofi Annan lehetne ezen szakértői csoport elnöke, és a FLECT végrehajtását így lehetne felügyelni ebben a régióban, hiszen ez a második legnagyobb trópusi esőerdő a világon. Aztán egy nagyon fontos dolog még, hogy nem csupán a flektet kell vizsgálni, hanem a flektet és az Európai Unió megfelelő eszközét, ezt a kettőt együtt hozták létre, flektet a déli országokban, és az Európai Unióban pedig a faanyagokkal kapcsolatos törvényt. Ezt nem használják ez utóbbit valóban úgy, ahogyan azt kellene. Itt két dolog merül fel. Egyrésztről a tagállamok nem fordítanak megfelelő humán, pénzügyi és technikai erőforrásokat arra, hogy az illetékes hatóságok korrektan végezhessék munkájukat. Egyesek igen, Hollandiában például láttuk, hogy ez így történik, de például Belgium, ami az első belépési pontja a kameruni fanyagnak, itt egyetlen egy személy van, aki fél munkaidőben dolgozik ezen az ügyön, hát ő nyilvánvalóan nem képes arra, hogy jól végezze ezt a munkát. Aztán a szankciók kérdésköre, mert hogyha világos üzenetet akarunk küldeni, kezelni, tudván azt, hogy a faanyag nagy része illegális faanyag, tehát nagyon kockázatos áruról van szó, akkor itt valós szankciókra van szükség. Hollandia szankciókat fogadatosított, a többi ország nem így jár el. Tehát itt az európai jogszabályt kell használni, ezen fanyagokra és azokra az EU-n belül és az EU-n kívüli fanyagokra. És aztán adatcserére is szükség van az illetékes hatóságok között, és az utolsó nagyon fontos dolog, ez már elhangzott, de megismétlem, mert nagyon világos minden szereplő számára. Kína kérdésköre, Kína ugyanis itt bekapcsolódott ebbe a játszmába, nemzetközi együttműködésről ismerjük, hogy mi a víziója Kínának, horizontális együttműködésről beszél, de semmiféle kritériumot nem támaszt, a szociális igazságosság vonatkozásában, az emberi jogok, a nők jogaik vonatkozásában, tehát valódi probléma merül fel Kína kapcsán emiatt, és az EU-nak meg kell tenni a tőle telhetőt, hogy Kína is szövetségese legyen az illegális fanyag és az erdőírtás elleni küzdelemben. És egy utolsó dolog, ami több ízben is felmerült vitáink során, Egyrésztről az őshonos lakosság jogai. Vannak jogszabályok, de nagyon sok konfliktus merül fel a megőrzendő zónák esetében az autoktól lakosság érdekei kapcsán. Nagyon összetett ez a dolog, nagyon sokféle érdek játszik itt szerepet. Tehát van itt őshonos lakosság, amelyet valóban fenyeget az erdőírtás. És egy másik pont, amiről sok szó esett, a kameruni események folytatása, egy fejlesztési modell, amelyet Kamuárum választott 2035-re. Ez a nagy bizneszen alapul, a nagy fa ültetvényeken. Itt, ahogy ön is mondta, kisebb ültetvényekre van szükség, vagy lenne szükség. Kamerun pont az ellentétét választotta. A nagy bizniszt, a monokultúrákat és ez kihúzhatja őket a gyenge növekedésből. Ezt kell tehát felvetni, hogy milyen modellt választ az adott ország, mert itt az át mm, alakításról is szükség van ezen termőföldek vagy edőterületek kapcsán, amelyeket aztán később termőterületté alakítanak át, például kaucsuk termelő területekké, itt van tehát a FLECT, és az összekapcsolódik a fejlesztési modellekkel Kamerun, illetve a régió esetében. Összefoglalva fontos itt adat, hogy 2017 hát egy olyan pillanat az EU számára, hogy ezeket a témákat felvesse, Kamure, kameruni partnereivel szemben és fontos az, hogy a FLET valóban hasznossá váljon ennek következtében mind Kamerun, mind pedig Európa számára. Köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó áttekintést. Long time since I've looked at, worked on this, because you see, you have the... E- Talán valamit én pontosíthatnék. Van az EU fa rendelet, és ez a másik önáltal említett eszközhöz hogyan kapcsolódik? Ez fontos megérteni. Próbálunk egy minősítési rendszert eh, kidolgozni. Ezek eh, vajon működnek ezek a rendszerek? Eléggé összetettek. Beszélt arról, hogy vannak tanulmányok az EU programok hatásaival kapcsolatosan, a bizottság gyakran végez ilyen értékeléseket, ezt is érdekelne, hogy ez hogyan zajlik, és Kína, nem tudom, hogy az EU tesz erőfeszítést azért, hogy bevonja Kínát ezekbe a megoldásokba egyébként, ahogyan a kollégek elmondták. Nagyon nehéz elképzelni, hogy mi lesz a hatása a mi szabályozásunknak, hiszen lehet csak elmozdó Kína felé ez a piac. Binán úr, köszönöm szépen. Nagyon hasznos gondolatok ezek. Kezdjük a Deflect eljárásokkal. Az EUTR folyamatok az európai oldalról indulnak, vagyis a fa kivágásban vannak kötelezettségek, és biztosítani kell, bizonyítani kell, hogy jogszerű forrásból származik a faanyag, ez egyfajta minősítés. Mászelezi úr említette, hogy az elszámoltathatósággal kapcsolatosan európai oldalon is gondok merülnek fel, de kapacitásépítés szempontjából is nincsen elégséges kapacitás Európában ezen folyamatok folytatására, még akkor is, hogyha 2010 óta vagy 13 óta már ez törvény. Ami a déli oldalat illeti, ott vannak a, a FLECT VPL folyamatok, ennek négy fő eleme van. Az első a jogszerűségnek a definíciója, ez egy ország definíció, hogy mi az, ami jogszerű. Másrészt a minőségbiztosítási rendszerek, amelyeket alkottak, illetve az önkéntes partnerségi megállapodások, amikor az országok kötelezettséget válnak, bizonyos országok ezt már aláírták, és aztán vannak a nyomonkövetési irány, irányvonalak, hogy hogyan lehet azt biztosítani, hogy a fa anyagot valóban a megfelelő jogszerű forrásból szerezték be. Nagy részt a fejlődő országok részéről ezt vizsgáljuk, nem annyira az európai oldalt tekintjük jelen pillanatban. De ahogyan elhangzott, nagyon fontos, hogy, hogy párhuzamosan folyjon ez a kétféle munka, és legyen egy kettős ellenőrzés, egy átvilágítás már a forrásnál is, mert tudjuk, hogy bár ott vannak a flexer rendeletek, és a legtöbb országokban nagyon komplexek a szabályok, és e, az ilyen törvényeket kijátszani is könnyű, ezért e, megfelelő átvilágításra, tekintésen van szükség, különben a déli országokban a Fed VPA eljárások nem igazán bírnak e, eréllyel. Nem lehet eléggé hangsúlyozni Kína szerepét ön is említette, és hogyha megnézzük a fakitermelés földrajzát Ázsiában, akkor látjuk rögtön, hogy nem csak Kínáról van szó, két nagyon fontos szereplő van, ott van Malajzia és Vietnám ebben a, ezen a szintéren, mert ez a három ország nagyon gyakran egy újabb komplex hálózatot hoz létre Eh, Laosból, Kambodzsából hozzák a faanyagot, és nehéz ezt nyomon követni. Amikor az egyik országba elérkezik a fa, akkor már nagyon nehéz bizonyítani, hogy honnan jött. Gyakran az EU Kínával akar tárgyalni, de sokkal átfogóbb megközelítése van szükség, mert eh, Vietnám, Malázia is eh, érintett. A közelmúltban Gána esetéről beszélhetnénk. Vietnám Kínánál sokkal gyorsabban növekszik import tekintetében, legalábbis Gánában. Itt nagyon fontos, hogy az EU gondolkodjon valamin, vagyis jogszerűen kivágott fáról beszélnek, amire kiadta koncesziót, de a közelmúltban azt is látjuk, hogy nem erdőből származó fa is jön, például ültetvényekről. Afrikai országokban nagyon sok fa érkezik farmokról. Az erdő koncesziók egyre messzebb vannak a városoktól, ezért olcsóbb gazdaságokban megtermelni az faanyagot, és az minőség ugyanaz, mert hát ugyanarról a fáról van szó, ugyanolyan korú, általában nagyon jó minőségű fa és nagyon kemény anyag. Nem erdőből származó fáról, fáról beszélünk, farmokról, ültetvényekről a belső felhasználásnak 90%-a ez Kamerunban, és több mint 30%-a az export fának is. Nagyon sok fa, ami Gánából megy Vietnámba, ez általában farmokból származik, nem az erdőkből. Ez ebben is gondolkodni kell egy ilyen mezőgazdasági erdészeti kontextusban. Úgy gondoljuk, hogy a jövőben ezekben az országokban elsősorban így fogják termelni a fát. Hogyha megnézzük Gánát vagy Elefántcsontpartot, sokan, sok fa a külső erdőkből érkeznek, mert eh, már nem nagyon vannak itt erdők. Tehát szakpolitikai kontextusban nagyon fontos mindez, ahogy a Marcellus úr is elmondta. Nagyon lényeges megnézni a többi behatást is az erdőkkel kapcsolatosan, a fejlesztési politikák és a fejlesztési ambíciók is nagyon fontosak. Ahogy Ön is elmondta, ha megnézzük, hogy jelen pillanatban hogyan zajlik mindez afrikai országokban, jelen, pillanatok, jelen pillanatban a Retusban eh, van több erdő is, és erdőt adnak nagy cégeknek, amelyek gazdaságokat, eh, gazdaságokat telepítenek, terményeket, illetve fát is állítanak elő. És nagyon nagy eh, földterületeket eh, különítenek el, sokkal nagyobbat, mint a Red Plusban vagy az UNFTC politikákban. a három kulcs, kulcsüzenet a következő. Először is az országoknak komolyan kell venniük, ahogy a Mercedes úr is elmondta az kormányzásban, hogy a gyakorlatban is érvényesítsék ezeket a szabályokat. A FLECT lehetővé teszi, hogy szabályokat hozzanak, a legtöbb esetben ezeket nem alkalmazzák. Második, túl kell lépni gondolkodásban a FLECT-en és az UNHCR-et, mert Kína, Vietnám, Malajzia nagy feldolgozó országok, ha belépnek a szintére, akkor a FLECT intézkedéseit ezt teljesen semlegesíti 5-10 év alatt. És nem csak erdőben kell gondolkodnunk, amikor fanyagban gondolkodunk, ott vannak a farmok és az ültetvények, ezek egyre több faanyagot szolgáltatnak Európába és Kínába is. Köszönöm szépen. A plenárison lesz majd egy vita arról, hogy a fenntartható fejlesztési célok magas szintű paneléhez hogyan tudunk hozzájárulni. Itt kapcsolódunk ugye ehhez a munkához, az EU belső politikáihoz. Azt is biztosítanunk kell, hogy a Párizsi megállapodás révén végzett munka, az megfeleljen a fejlesztési politikának is. Mindannyian bizonyos boxokban gondolkozunk és dolgozunk. Van, aki a flektel foglalkozik, mások az ETU. A fejlesztési programot ezzel foglalkoznak mások, és nem tudom, hogy átlátjuk-e teljesen az egész rendszert. A, az EU-n belüli erdőgazdálkodásról nem is szólva. Heidi hát tessék. Igen, köszönöm szépen ezt a tanulmányt. Ez is bizonyítja, hogy ki kell használnunk az átláthatóság és az elszámoltathatóság eszközeit, és az erdőknek az esetét meg kell vizsgálnunk, pontosan én napokból, amiket hallottunk. A klímaváltozás hatása kb. 17 százalék, ez nagyobb, mint a közlekedési szektor egésze, és a szárazföldi közlekedés. Ezzel foglalkoznunk kell, és gondoskodnunk kell erről a köz jószágról. Ez megélhetések és fenntartató megélhetésnek az a forrása is. Ez, ezért a szakbizottságnak reagálnia kellene például egy saját kezdeményezésű jelentéssel. Néhány észrevételem kérdésem lenne a részletkérdésekről. Bizonyára látták, hogy kiszivárogtak bizonyos dokumentumok az EU-Japán szabadkereskedelmi tárgyalásokról. A Greenpeace szivárogtatta ezeket ki. Ebből kiderül, hogy a tárgyalásoknak egyik legfontosabb akadálya a FLECT VPA, mert a japánok nem akarnak olyan mechanizmust elfogadni, amely megfelelne az EU FLECT VPA-nak, ami nagy probléma ugye, hogyha van egy szabad kereskedelmi övezet, ezért Kína, Malázia, Vietnám helyzetét, tehát meg kell értenünk, Japán az egyik legnagyobb felvevő piac, Ami igazán megragadta a figyelmemet a következő. Vannak nagy különbségek az eltláthatósági, elszámoltathatósági mechanizmusokban, azon országokban, amelyekkel foglalkozik a tanulmány. Worms úr, How much can we do uh, improve those accountability? Mit lehet tenni, hogy az elszámoltathatósági mechanizmusokon javítsunk ezekkel az eszközökkel, esetleg jobb szinergiát lehetne létrehozni ezen eszközök között? How much should it be a kind of a general... És a Red Plus között egy általános megközelítést hogy lehet kidolgozni a piaci felvevő országokkal, hiszen javítani szeretnénk a jó kormányzást és az elszámoltathatóságot. Nagyon fontos ez a tanulmány, és nagyon fontos lenne tovább vinni ezeket az ügyeket. Köszönöm. Thank, thank you very much. I'm... Köszönöm szépen. Worms úr, válaszoljon, és aztán majd önt is meghallgatjuk. Mikrofon. I'll make a very short answer because... Röviden tudok válaszolni. A legfontosabb, hogy visszatérünk a sílókra. Az a természet nem sílókban gondolkodik. A kérdéses országokban a fejlesztés bizonyos eljárást követ, Kelet-Ázsiából már ismerjük ezt a történetet, az nagy gazdaságokban gondolkodó országok, mint a Fülöp-szigetek, szegényebbek, mint a kisgazdálkodást folytatók. Az EU segíthetne ezen tapasztalat alapján az érintett országoknak már, ami Hautala asszony kérését illeti, hogy hogyan lehetne a legjobb gyakorlatokat terjeszteni és hogy hogyan lehet ezekről tájékoztatni a különböző országokat. Nyugat-afrikai vendégünknek, Milán úrnak adnám át ezzel kapcsolatosan a szót. Az országok közötti különbségek pontosan bebizonyítják, hogy a FLECT azért előnyökkel is szolgált. Amikor kiválasztottuk az országokat, az volt az alapelképzelés, hogy például Gána a Flect VP projektben már sokkal messzebb van, és ez egészen máshogyan áll, mint Tanzánia, amely éppen csak most kezdte meg az eljárást vagy a folyamatot. Ez is bizonyítja, hogy praktikus szempontból megvizsgálva a mechanikáját ennek az ügynek nagyon hasznos volt a FLECT. Az üzenet, hogy mindezt megerősítsük, és ezeket a folyamatokat tovább építsük. Ahogy a Mászereszi úr is elmondta, tudnunk kell, hogy ez a hosszú távon kell, hogy működjön. Tíz év múlva a flekten keresztül Kamerunban bizonyos jogszabályokat alkalmaz, vezettek be, de nem igazán alkalmazták őket, vagy nem feltétlenül. Ezért nagyon fontos, hogy a flex szempontjából is tekintsük mindezt, hogyan működnek a gyakorlati eszközök, az elszámoltathatóság, az átláthatóság, de vannak más elemei a történetnek is a szakpolitikával kapcsolatosan, és a FLECT ezzel nem mindig foglalkozik. Ezért úgy gondolom, hogy valamiféle szinergiára szükség van a különböző szakpolitikai megközelítések között. A FLECT nagyon praktikus a fakitermeléssel kapcsolatosan, az eszközökkel kapcsolatosan, a módszerekkel, a tréninggel kapcsolatosan, és a szakpolitikai oldalon még azért vannak gyengeségek. Bizonyos országok a szakpolitikába fektetnek bele, de nem sok ország. Ezért ezt a szakpolitikai oldalt szélesebb összefüggésben kell tekinteni az irányítást tekintve összességében, és a FLEG pedig az átláthatóságot, a részleteket támogatná, ez nagyon hasznos megközelítés volna. Remélem, hogy választottam a kérésére. Köszönöm. Nem is tudtam, de tájékoztattak, hogy François Bisson itt van a bizottság képviseletében, a DEFCO-tól. Igen, tessék parancsolni. Köszönöm. Esetleg tud az én kéréseimre is válaszolni. Kezdem kifutni az időből, úgyhogy kérem röviden. Örülök, hogy itt van egyébként, mert jó lenne, hogyha a bizottság a szakmai tudását megosztaná velünk. Merci. Um, alors, beaucoup de choses, euh, Sok téma felvetődött már. Úgy vélem, hogy a PVA és RBÖ közötti feladatmegosztás elég világos volt, és ami a FLECT cselekvési tervet illeti. Most a prezentációra szeretnék visszatérni, és némi tisztázó igényel említeném meg, hogy nagyon összetett volt, nagyon sűrű volt ez az anyag, itt egyes harmadik országok valóban kötelezettséget vállaltak a VPA-ban, Gána, Kamerun, Libéria, mások nem, mint Tanzánia vagy Uganda. Tehát mind, nem mindent a VPA szűrén keresztül kell látni, hiszen nem minden ország részese ennek. A FLECT pedig nem egy együttműködési eszköz, sem pedig egy pénzügyi eszköz, ez egy cselekvési terv amely a kínálatot keresletet akarja összhangba hozni, és egyetértek azzal az elemzéssel, ami a fejlesztés és együttműködés szempontjait illet, illetve az ajánlásokkal ezen cselekvési terv kapcsán. Ugyanakkor ne felejtkezzünk meg arról, hogy a cselekvési terv első célja az illegális fa mennyiség csökkentése, amely az EU-n belül cirkulál. Tehát itt először is arra kell összpontosítani, ami az exportatőr vállalatokat illeti a termelő országok részéről. Tehát az együttműködés fejlesztés kapcsán legyünk tudatában annak, hogy a kistermelők és a kis és középvállalatok különleges figyelmet igényelnek. A második dolog, hogy eljárásukban az EU, illetve a bizottság részéről 2015-ben értékeltük ezt a cselekvési tervet, és aztán belső megbeszélések zajlottak, amelyek tanácsi következtetésekhez vezettek 2016-ban. És ez úgy fent megszilárdítja, hogy mennyire fontos a flag cselekvési terv, nem vonja tehát ezen cselekvési terv struktúráját kétségbe, de azt hangoztatja, hogy jobban kellene végrehajtani a jelenlegi kontextusban ezt a cselekvési tervet, és itt hallhattunk számos észrevételt, ajánlást a nyomonkövetés, a monitorozás kapcsán, és ez egy olyan téma, amelyel kapcsolatosan nagyon sokat dolgozunk a bizottságban. Ugye itt nagyon sok szereplő van, és mindenkit azonos hullámhozra kell hoznunk, ez nem mindig könnyű. A FLECT és a RED közötti koordinációt illetően van itt egy program, az FRED melynek célja a két eh, folyamat közötti koordináció javítása. Ugyanakkor nagyon odafigyelünk az új megközelítésekre, új eszközökre, mint a Kaffi a közép-afrikai erdőgazdálkodási kezdeményezés, amely eh, Közép-Afrikára eh, összpontosít, vagy a Green Climate Fund. Ez egy nagyon fontos új eszköz. És egy utolsó dolog, Kína témáját szeretném én is felvetni. Az EU és a bizottság már egy ideje gondolkodik azon, hogy párbeszédet folytasson Kínával. 2007 óta van egy különleges eszközünk, a BCM, Bilateral Coordination Mechanism, amely a FLECT-nek, illetve a VPN-nak van szentelve, és a Kinevel folytatott megbeszéléseknek bizonyos eszközöket illetően. Nos, a kinevel való tárgyalások mindig hosszadalmasok, és nem feltétlenül könnyűek, mondják sokan. Hát nem számolhatunk be most nagyon látványos, ragyogó eredményekről, de folytatódik ez a folyamat. És egyre inkább arra felé haladunk, hogy egyfajta trialógust hozzunk létre Afrika, az Európai Unió és Kína részvételével. Ez az, amit el akarunk érni Afrika érdekében. Ez a fajta megközelítés már a komifak keretében és a kongói medence erdőgazdálkodás keretében is kialakult Németország részvételével is hogy ö, valahogyan megbeszéseket folytassunk Kínával, illetve Közép-Afrika ezen régiójával, de nem hozott ez semmiféle eredményt. Kína nagyon vonakodik, ugyanis ö, most változhat a helyzet, most Kína imázsához kötődő vetületek is felmerültek, a kínaiak egyre érzékenyebbek bizonyos kérdésekre, egyre, egyre nyitottabbak, ö, a kínai eh, termékekkel kapcsolatos eszköz is hoz már bizonyos eredményeket, tehát szerintem vannak előrelépések, de Kína továbbra is eh, a figyelmünk középpontjában el, és nagyon odafigyelünk erre a témára. Köszönöm szépen, és köszönjük a Kínáról szóló tájékoztatást. Marcel Leszi úr végezetül, tessék. Nagyon röviden, hát a bizottság már válaszolt ugye... Mikrofont kérünk. Donc sur deux points qui ont été mentionnés. Két pont vetődött itt fel Kína kapcsán. Ugye elmondhatom, hogy amit láttunk Kamerunban, ugye ez az elemzés az nem vonatkozott a kongói medence összes országára. Igaz az, amit a bizottság is említett Kína kapcsán. Hát kamerumban láthattuk, hogy semmiféle kapcsolat nincs már a kínaiakkal, tehát egyszerűen nincs kapcsolat, és nagyon meglepett, hogy egyáltalán találkozót tudtunk elérni a kínai ö, nagykövetség egyik alkalmazottjával. Tehát ebbe az irányba haladnak a dolgok Kínával, aztán ott van Vietnam és Malajzia kérdésköre. Ö, Kamerunban főleg Kína volt a probléma, hogy az utak, a sportlétesítmények, a kongresszus, mindezt kínai tőkével Kína finanszírozza, de egyetértek mindazzal, ami elhangzott. Ez még egy plusz folyamat, ugye az afrikai fa esetleg Kínán keresztül jön az európai piacra. És aztán itt van még az, ami elhangzott a nagyvállalatok, illetve a kkv kapcsán. Hát itt az Európai Unió esetében, mert ugye azt mondtuk, hogy van egy bizonyos fejlesztési modellünk, amit itt követünk Európában, Ugye ott a helyszínen láthatjuk a nagy monokultúrákat, de ezek európai tőkével, európai vállalatok finanszírozásával jönnek létre, tehát itt legyünk következetesek, és ezt a témát is vessük fel. A szociális és vállalati felelősségvállalás határait is látnunk kell, akár Kamerunban is. És itt a fejlesztési szakbizottság fontos, hogy visszatérjen térjen az emberi jogokkal való üzletelés kérdés körére. Ezt lehet tapasztalni, hogy a kongói medence országai bizonyos emberi jogokat be kell, hogy tartsanak. jelenti, az a FLECT és az RBO nagyon fontos ezek feladat megosztása. Kína, Malázia, vagy az afrikai faanyag útja és aztán ez a Timber Beyond Forest, ez is egy másik nagyon fontos dolog. Nos, ez a három témát illetően az EU bizonyosan képes arra, hogy a flektet jó irányba mozdítsa. Nagyon köszönöm a meghívottaknak, hogy ide jöttek ma, és bemutatták ezt a témát. Marcelesi úrnak is köszönöm a jelentést, illetve a visszajelzést. Heidi Hautala is jelezte, hogy ezeket a dolgokat figyelemmel kell követni többen is jelezték, hogy nem működik a fakitermelésről szóló szabályozás, hát utána kellene néznünk, hogy ez miért van így, és azt is meg kell néznünk, hogy mi történik a kitermelés helyén, nem csak az EU-s piacokon. Köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm a tanulmányt. Okay, so while we're change, while we're, um, um, I'll guess the lead. Köszönjük szépen, haladhatunk tovább a napirendben. Nyolcas napirendi pont. Az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságában képviselendő uniós álláspontok kialakítása. Az előző ülés alkalmával merült fel a téma, amikor a fejlesztési segélyek tagállami bontásban mért mennyiségéről beszéltünk, arról, hogy milyen változások várhatók az OECD iránymutatásainak megfelelően, a kollégák részéről felmerült a kérdés, hogy az EU-s bizottság, illetve hogy a Fejlesztési Támogatási Bizottság hogyan működik, mi az EU-s álláspontjainak az elszámoltathatósága, illetőleg átláthatósága az OECD DAC bizottságában. A bizottságot ezért hívtuk meg, hogy mondja el, hogyan működik. Szeretnénk erről többet megtudni, mert Sokat hallunk arról, hogy felül kellene vizsgálni a DAC szabályokat. Például a védelempolitika kapcsán és más területek kapcsán a migráció egy másik fontos terület, nem tudható, hogy ez fejlesztési segélynek minősül-e, avagy sem. Gustavo Mártin Prádát üdvözlöm, aki a DigiDefco-tól jött el hozzánk, és elmagyarázza nekünk mindjárt, hogy hogyan működik a bizottság munkája, hogyan ülésezik, és így tovább. A parlament egyszerűen csak szeretne tájékoztatást kapni arról, hogy mi is történik ezeken az üléseken. Köszönjük. I will try to briefly explain. Köszönjük, Linda. Megpróbálom röviden elmondani, hogy hogyan is alakult a DAC-ban való szerepvállalásunk történetileg. Beszélnék röviden a jogállásunkról is. És ahogyan elhangzott, kitérek majd néhány érdemi kérdésre is, amelyel a DAC fo- foglalkozik, hogyan számítjuk például a fejlesztési segélyt, ami a magánágazatot illeti, a koncesziókat, a biztonság, illetve a védelem kérdéseit. És nemrégiben felmerült itt a szakbizottságban az a kérdés is, hogy hogyan alakul a migrációs kérdéskör. Először is történeti áttekintést adni. 1960-ban jött létre a DAC, annak idején csak 9 tagja volt, öt EU-s tagállam, az Európai Bizottság, az USA, Kanada és az Egyesült Királyság, amely annak idején még nem volt Európai Uniós tagállam. Bilateral donors. Kétoldalú donorok kis klubja volt ez, és ez az oka annak, hogy az EU státuszával ellentétben teljes jogú DAC tagok vagyunk. Az OECD-ben, mint tudják, teljes körű résztvevők vagyunk, ezért nem szavazhatunk, még nem a DAC-ban, tehát a Fejlesztési Támogatási Bizottságban, amely egy külön része az OECD-nek, és igencsak független módon működik, az elejétől fogva teljes jogú tagok vagyunk. Természetesen ugyanúgy tag az EU, mint a 20 EU-s tagállam, a 28-ból csak 20 tagállam, DAC tag, és az Európai Bizottság donorként teljesjogú taggá vált, Egyrészt, mert a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, és ezzel sok minden megváltozott. Másrésztről azért, mert a tag rendelkező 20 ország, illetve tagállam mindig nehezen tud, ko, tudott koordinálni egymással. Mi tehát az Európai Unió egészét képviseljük donorként. Nagyon nehéz a koordináció, neheznek bizonyult ez külön Párizsban is. Voltak üléseink, ahol megpróbáltunk valamiféle új álláspontot kialakítani minden olyan esetben, amikor nehézé, nehézkessé vált a terep. Néhány évvel ezelőtt például ez történt a különböző koncesziós hitelek fejlesztési segélyként történő elismerése kapcsán bilaterális megbeszéléseket folytatunk most néhány tagállammal a magánszférára vonatkozólag, és a tagállamok mint általában ebben is megosztottak, de az EU egészétnek képviselette nem megoldott, mi inkább az Európai Bizottságot képviseljük, mint donort a magunk részéről. Így néz ki tehát a jogállásunk, amely elismerem nem teljesen egyértelmű. Úgy gondoltuk, jobb azonban ezen az alapon folytatni, nagy kockázatnak tartottuk volna ennek a kérdésnek a megnyitását, mert a Lisszaboni szerződést követően, annak hatályba lépését követően megvizsgáltuk, hogy az Európai Unió lehet-e teljes jogú OECD tag, és nemleges választ kaptunk erre. Éppen ezért a gyakorlati megközelítést választottuk, más szóval folytatjuk úgy, ahogy eddig. Ami az érdemi kérdéseket illeti, az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságában folytatott vitái, illetőleg a különböző munkacsoportban csoportokban folytatott viták arról szólnak, hogy mi számít fejlesztési támogatásnak és mi nem. Vannak iránymutatások, amelyeket konszenzusosan fogadott el a DAC, és ezek meghatározzák, hogy a fejlesztési segítségnyújtás milyen típusait lehet ODA-nak minősíteni. Nemrégiben, körülbelül az elmúlt öt év során, a legfőbb viták, leginkább technikai viták voltak, mint ahogyan mondtam. Az egyik a hitelekről szólt, három éves vita dúlt erről, elég nehézkes vita volt ez. Aztán a hasonló vita dúl most a magánszféráról, mi számít fejlesztési segítségnyújtásnak is mi nem. fajta viták zajlanak itt, ez is mutatja, hogy ez valójában nem annyira politikai, sokkal inkább technikai, vagy ha tetszik, statisztikai szervezet. Néha-néha felbukkan egy-egy politikaibb kérdés, ön is említett egyet, például a védelem és biztonság területén mi számíthat ODA-nek. Itt tisztázni kellett az iránymutatásokat, nem igazán módosítás volt, ez egyszerűen csak pontosításra került sor. Ami a migrációt illeti, ez egy másik történet. A DAC iránymutatások az országon belüli menekültügyi fellépésre vonatkozólag nem változik, nem igazán van vita arról, hogy az iránymutatások módosuljanak. Mi azt kértük, és azt hiszem, hogy a szakbizottság kérdései is emiatt merültek fel, mi azt kértük tehát a DAC-tól, hogy legyen egy külön kódex, amelyel megnövelhetjük az átláthatóságot azzal kapcsolatosan, hogy a DAC különböző tagjai beleértve az EU-t és az USA-t mit minősíthetnek ODA-nak. Ez sohasem az iránymutatások módosításáról szól tehát, vagy arról, hogy könnyítsük egyik-másik juttatás oda ként való elismerését, hanem egyfajta koherenciát szerettünk volna teremteni abban, hogy a DAC tagok hogyan minősítenek bizonyos összegeket migrációs célú ODA-nek. A cél az volt, hogy nagyobb legyen az átláthatóság, és Lényegében az iránymutatásokban nem történt változás. A szakbizottságban, ha jól tudom, felmerült, hogy ez a szakbizottság, illetve a különböző tagállamok milyen módon kapnak tájékoztatást az Európai Bizottság Párizsi álláspontjával kapcsolatosan, vagy állásfoglalásaival kapcsolatosan. Itt szeretnék különbséget tenni a DAC havi havi sűrűséggel megszervezett ülései között. A delegációk tehát Párizsban havi rendszerességgel találkoznak, és ezek nem igazán egetrengető ülések vagy viták. Az év során két fontos rendezvény van. Az egyik június-júliusban kerül megrendezésre, a másik pedig egy miniszteri szintű magasrangú ülés, amelyre az év vége felé általában novemberben kerül sor. mit tettünk mi? Nos, úgy döntöttünk, hogy a tagállamokat tájékoztatjuk, és az EP-t is tájékoztatjuk. Olyan esetben, hogyha a miniszteri szintű ülésen politikailag fontos kérdés merül fel, amelyel kapcsolatosan önöket tájékoztatni kell. Természetesen tovább szeretnénk folytatni ezt a gyakorlatot, de ha úgy érzik, hogy több tájékoztatásra van szükség, akkor ezt is megtesszük szívesen. Köszönöm. Köszönjük szépen. Az Európai Bizottság tehát így módon vesz részt a DAC illetve a DAC munkájában. Ki kérdezne? Maria Hojburg, majd Heidi Hautala. Nem is így, yeah. those two for now, yeah. Maria. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. You can take your headset. Mert fogok szólni, kell vegyék fel a fülhallgatóikat.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 Köszönöm szépen. Heidi. Köszönöm. Köszönöm a bizottságnak ezt a magyarázatot, hogy a maguk szempontjából megvilágosították ezeket az ügyeket. Felkaptam rá a fejemet, hogy bizonyos tagállamokkal kétoldalú tárgyalásokat folytatnak a magánszektorbeli eszközökkel kapcsolatosan. Ön is mondta, hogy megoszlanak a vélemények a magánszektorbeli eszközök felhasználásával kapcsolatosan, és az elszámoltathatóság és a hatásmérése szempontjából, hogy elkerüljék a visszatérést a korábbi kötött támogatásokhoz. Tudna erről beszélni, hogy milyen egyeztetések ezek, mit képviselnek a különböző oldalok, és miek a vitás kérdések, és mi a bizottság véleménye? Második kérdés. a magas szintű panel az OECD-dakkal kapcsolatosan egy ajánlást tett a közelmúltban a megbizatás módosításáról, illetve a DAC munkamódszerének a módosításáról, illetve hogy más fejlesztési partnerekkel befogadóbb legyen a DAC. A bizottság támogatja-e ezeket a javaslatokat a magas szintű panel tekintetében. Köszönöm szépen, úgy látom többen nem jelentkeznek, de mégis eh, Vajnen eh, úr, eh, a, nem láttam, végül is felébredtem. Maria rákérdezett a parlament hatására, az ön munkájára. Milyen konzultációkat folytatnak a tanácssal? a fejlesztési miniszterek tanácsával. Vajon szándék, szá, rendszeresen egyeztetnek a fejlesztési miniszterekkel? Köszönöm. Nagyon érdekes, hogy beszél arról, hogy nem fogadják el a koordinálást önöktől a tagállamok, hanem inkább egyfajta plusz donornak tekintik, adományozónak őket. Ez sokat mond el a mentalitásról a jövőben talán a jobb tájékoztatás érdekében érdemes lenne erről többet beszélni. Tudom, hogy mindenki tud kérdéseket feltenni. A bizottság mindig itt van, hogy válaszoljon, tessék. Köszönöm szépen. Megpróbálok fordított sorrendben válaszolni a kérdésekre. A tagállamokkal folytatott konzultáció. Mint elmondtam, eddig még nem olyan sok volt, mert a tagállamok nem tekintik a bizottságot a DACON belül úgy, hogy az EU egészét képviseli. Ezért akadozik ez a konzultáció, de különösen a magas szintű egyeztetésben van technikai, nem miniszteri szintű egyeztetés. A DAC legtöbb egyeztetésen nagyon is technikai jellegű. Ami a DAC reformját illeti, vita folyik a DAC reforma kapcsolatosan. A bizottság szempontjából mi támogatjuk a, parlament, a magas szintű panel ajánlásait. Az utókövetési vitákban nem volt nagyon sok javaslat tartalmi reformra nézve. Volt egy-két javaslat, amelyek meglehetősen innovatívak voltak. Az az elképzelés, hogy szavazzanak és ne a konszenzussal hozzanak döntést, a DAG tagok többsége ezt nem támogatja. Az, hogy legyen egy komparatív index, amelyben megmutatnánk, hogy melyek azok a, az adományozók, amelyek jobban működnek, mások kevésbé, egyfajta társértékelés keretében rendszeresen. Nekünk ezzel nincs gondunk, de a legtöbb DAG tagállam ezt nem támogatja. Attól tartok tehát, hogy valami, amit úgy szándékoztunk, hogy előremutató legyen, a dekon belül hasznos eszmecserére korlátozódott, de ez lényegesen nem változtatna a DAC működésén. Meggyőződésem, hogy a dákon javítani kell, hogyha a dák jövőjét tekintjük, az SDG-k és a 2030-as napi rend összefüggésében, e, újra kell e, bizonyítaniuk a relevanciájukat, például az SDG kontextusában a DAC továbbra is egyfajta klub, az adományozó klubja a 2030-as napirend Kína, India és Brazil nélkül az erőfolyó tárgyalás eh, sokkal kevésbé releváns. A DAC eh, a jelentésünk alapján én nem vagyok nagyon rerülátó a DAC kapacitásával kapcsolatosan, hogy, hogy érdekes legyen az új adományozók számára. Ezt már látjuk eh, abban a partnerségben, ahol Kína, és India nem vettek részt, pontosan azért, mert a DAC volt a szervező, ez sajnálatos. Ami a magánszférát illeti, mondanék egy példát, hiszen ez a vita folyamatban van. A vita arról szól, hogy hogyan lehet kiszámítani az ODA együtthatót, vagy egy egyenértékű mutatót és egy garanciát. Van egy nagyon szofisztikált vita pénzügyi és expohitel szakértők bevonásával, és hogy egyszerűen fogalmazzak, ez az egyeztetés arról szól, hogy milyen árfolyamokat használnak majd az ODA megbecslésére, azok az országok, ahol aktív a privát szektorok magasabb ODA-t szeretnének, mások, és ez bizonyos tagállamokat is lefed, az első kategóriában Francia, Németország van, amelyek magasabb mértéket szeretnének, magasabb ódiát, mint elfogadhatót. Másrészt vannak olyan országok, mint Spanyolország vagy az Egyesült Államok, amelyek nagyon vonakodnak ettől. Ez egyfajta klasszikus vita adákban. Volt egy ilyen vitánk a biztonság kapcsán is, nincsen megállapodás, de van több kompromisszumos javaslat a facilitátorok részéről és még mindig megvannak azok, vannak olyanok, akik attól tartanak, hogy az Expo hitel egyeztetésekre ez kihatása lehet. Ezt most megoldottuk, de most az árfolyamok, illetve a mértékek jelentik a kérdést. 3-4-5 százalék nagyon más és más helyzetet hoz létre az ekvivalencia tekintetében. Nincsen megállapodás egyelőre, és ebben a példában Spanyolország van az egyik oldalon, és a legtöbb tagállam a másikon. Az, hogy melyik ország van egyik oldalon, melyik a másikon, témánként változik, de erre kérdeztek most rá. Ami a költségeket illeti, a teljes hitele, hivatalos fejlesztési támogatásnál nem haladunk nagyon gyorsan, főleg azért, mert a DAC és az ENSZ egyeztet arról, hogy hogyan kellene ezt a vitát eh, megtartani. A TORNS egy új eh, koncepció, és sokan úgy gondoltak, hogy jobb volna, hogyha nem Párizsban, hanem New Yorkban tárgyalnánk erről. Tartalmi tekintetben nagyon lassú haladás, és bár a célkitűzés az volna, hogy legyen valamiféle előzetes megállapodás a következő magas szintű találkozón, de szerintem ez kétséges, hogy eljutunk-e odáig. Ez egy teljesen új koncepció, és ezt alapoktól kell felépíteni, nem elég csak az iránymutatásokon itt-ott változtatni lassú hát a haladás. Az, hogy rendszeresebb eszmecserére volna szükség a bizottsággal, és hogy rendelkezésre kellene bocsátani a fontos dokumentumokat, ez számunkra nem okoz gondot. Ezt megtehetjük, és olyan kérdés is volt, hogy magunk között a bizottságon belül hogyan egyeztetünk az, e- a, ezekről a tárgyalásokról. Mindez persze szintén csak a témától függ, nincsen olyan sok szolgáltatás a bizottság, szolgálata a bizottságban, vagy főigazgatóság, amely részt vesz ebben a vitában, de aztán van, amikor meg mégis, mert mondjuk nem az új migrációs iránymutatásokról beszélünk, hanem egy statisztikai kódról, de az bef politikai főigazgatóságot tájékoztatunk el erről, az érintett főigazgatóságokat is tájékoztatni kell a biztonsággal, kapcsolatosan van egy téma, akkor az e, a külügyi szolgálatot is tájékoztatnunk kell, például a SBSD-vel kapcsolatosan, vagy a CBSD-vel kapcsolatosan. A legtöbb véta, vita egy-két főigazgatóságot érint, a tagállamok bizonyos esetekben nagyon eh, aktívan részt vesznek a munkában, például a biztonság területén sok vitát folytattunk le, ami pedig a magánszférát illeti, volt egy tájékoztató ülés a Koderben, de nagyon technikai kérdésről van szó, ezért a, igazából a statisztikusok értik csak, hogy miről beszélünk, és most nagyon örülhetünk, hogy a munka, a statisztikai munkacsoport elnöke, kollégánk, így aztán első kézből kaphatunk információt, és a saját álláspontunkat így tudjuk kialakítani. Ide a szakbizottságba is szívesen eljövök mindig az ülések között, az ülések után, az dokumentumokat is nagyon szívesen elhozom magammal. Maria. Mal eine Frage nachschieben. Még egyszer egy kérdés. Ha jól értettem, az EU álláspontot illetően senkivel nem konzultálnak kívülről, hanem ezt az álláspontot a Digin, a DigiDefcon belül alakítják ki, a különböző ottani szolgálatokkal, de nincs civil társadalommal, vagy nem kormányzati szervekkel, vagy bárkivel kívülről való konzultáció. És a második kérdés, ami számomra a parlament, parlamentként fontos lenne, hogy a döntések, viták előterében már azok előtt kössene, kapcsolnak be minket, és ne csupán utólagosan tájékoztassanak ezekről. Köszönöm. Well, thank you. I don't know if you want to respond that. maybe we could put on our Nem tudom, hogy szeretne erre válaszolni. Lehet, hogy Mária érdemes lenne ezt a koordinátorok ülésének napi rendjére tűzni. Talán megkaphatnánk az ülések napi rendjét, hogy lássuk, milyen kérdésekkel foglalkoznak. Ez nem tudom, hogy megkaphatjuk-e. Talán nem minden hónapban, de esetleg a júliusi magasrangú ülés előtt. Ez egy lehetséges módja lenne annak, hogy tájékoztatást kapjunk. De szó esett arról, hogy az ODA-ről van egy éves vita, erről is kaphatnánk tájékoztatást. Még annyit fűznék hozzá, hogy jó a javaslat, továbbítani tudjuk ezeket az információkat. Az utolsó kérdése kapcsolatosan mondanék még annyit, hogy nem csak a DEFCO vesz ebben részt, hanem az egész bizottság, sőt, hát bevonjuk az LKS-t is. Ami az NGO-kat illeti, nagyon sokszor egyeztetünk velük. Néha-néha felmerülnek ilyenkor ezek a témák is de a civil szervezetek nem igazán követik szorosan nyomon a statisztikai kérdésekkel foglalkozó munkacsoport üléseit, ezek nagyon technikai kérdések. De hogyha a civil szervezetekkel kívánunk egyeztetni, illetve ők kívánnak egyeztetni, akkor mi mindig szívesen fogadjuk őket. Köszönjük szépen! Köszönjük, hogy elmagyarázta a történeti elemeket, a hátteret, most már sokkal jobban értjük ezt a témát. Úgyhogy köszönjük még egyszer. Kilences napi rendi pont a civil társadalom szűkülő mozgásterének kezelése a fejlődő országokban. Tereza Jiménez az előadónk, nagyon sok módosítás született, 157 összesen, 23 kompromisszumot készített a jelentéstevő, és elmondhatja nekünk mindjárt, hogy ezek hogyan is néznek ki, Tereza, tessék. Köszönöm, Linda. Spanyolul beszélek. Tardes, eh, en primer lugar quisiera... Jó estét kívánok! Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, minden kollégámnak és frakciónak az elvégzett munkáért, hiszen a céljuk az volt, hogy gazdagítsák a szöveget. Sokan tudják, ahogy az elnökünk is elmondta, 157 módosítót nyújtottak be, a legtöbbnek a célja összességében az, hogy javítsák az azokat a részeket, amelyeket nem tudtam elmélyíteni, hiszen azért meg volt szabva, hogy eh, hány, mi a terjedelme a szövegnek. Minden esetre szeretném megemlíteni, hogy mennyire konstruktívak ezek a módosítók, és hogy milyen jó együttműködésben tudtunk dolgozni. Alaposan vizsgáltam a módosítókat, péntek óta tudom, ezeket vizsgálnak. A legtöbbet úgy gondolom, hogy el tudom fogadni azokat a problémákat, amelyek agasztják a kollégáimat. Például a 13-as, 12-es és a hetes kompromisszum egy olyan módosítót foglal magába, amely a civil szervezetekről szól, hogy hogyan támogatják a demokráciát. A negyes kompromisszumnak a célja, hogy meghatározza és lefedje azokat a módosítókat, amelyek a teljes spektrumát lefedik a civil társadalom szervezeteinek, a fejlődő országokban is. hatos kompromisszum foglalkozik a különböző fenyegetettségekkel a civil társadalomra nézve, azért, hogy a munkáját ki tudja fejteni az megfelelő méltósággal és szabadsággal, akár a fejlődő országokban, vagy a fejlett országokban is igaz ez. A hetes kompromisszum rész lesz, részletezi azokat a fenyegetettségeket, amelyekkel szembe kell nézniük az aktivistáknak. 13-as kompromisszum azzal a módosítóval foglalkozik, amely a kormányok stratégiájával foglalkozik a civil társadalom szerepének korlátozására, vagyis bürokratikus eljárásoknak vetik őket alá, amely a civil szervezetek munkáját nehezítik és lassítják, nehézkesebbé teszik. hogy ne tudják elvégezni a munkájukat, ahogyan szeretnék. A 18-as kompromisszum a magánszféráról beszél, és a szakszervezetekről, a civil társadalommal való kapcsolatokról, hogy minden szereplő hogyan tudja az emberi jogok érvényesülését elősegíteni. A magánszektor bevonásával. A 23-as kompromisszum szól a civil társadalom bevonásának fontosságáról a bilaterális kapcsolatokba, már ami az emberi jogokat illeti, beleértve a pozitív kondicionalitást is. Nagyon összefoglalva ennyi lenne Június 27-én holnap egy órakor lesz az elnyék előadóknak az első találkozója, mert kaptam néhány inputot. Úgy gondolom, hogy a legtöbb kiegészítés arról szól, hogy javítsák a szöveget és meg fogjuk érteni egymást, és gyakorlatilag biztos vagyok abban, hogy megállapodásra jutunk sok oldalról támogatást kaptam, eh, amióta dolgozom ezen a jelentésen. Saját kezdeményezésű véleményről van szó. Nagyon fontosnak tartom, hogy egységes hangot szólaljunk meg, és, az Európa, és a Parlamenti Bizottságot kellőképpen tudjuk képviselni, hogy ez a jelentés figyelembe vegyen eh, minden szempontot. Nagyjából ennyi. Köszönöm szépen. Thank you very much. Um, Dora Fonsulika, please. Fonsulika képviselő, tessék. Thank you very much, uh, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, először is üdvözlöm ezt a kiegyensúlyozott jelentést, és gratulálok a jelentéstevőnek. Ez a jelentés kulcsfontosságú abból a tekint, abban a tekintetben, hogy az EU-s szakpolitikák és a civil szervezetek közötti kapcsolatot kidomborítsuk, felmutassuk. A módosítóim által próbáltam hangsúlyozni, hogy nem csak a fejlődő országok szűkítik a civil szervezetek mozgásterét, ez sajnos néhány EU-s tagállamban is megtörténik. El kell ismernünk, hogy ez egy globális probléma. Az EU elveszíti hitelességét, hogyha nem ismerjük el, hogy mi magunk is hasonló kihívásokkal küzdködünk. Szeretném azt is kiemelni, hogy az ellenzéki pártok is nagyon fontosak, valamint a kormányok is, a párbeszéd és az együttműködés szempontjából mindenfélnek együtt kell működnie azért, hogy a helyzet javuljon. Az EU és tagállamai a civil szervezetekkel együttműködnek, a magánszférával, az ellenzéki politikai pártokkal, a kormányzatokkal, a helyi önkormányzatokkal. Ebből a szempontból fontos, hogy a civil szervezetek megfelelő mozgástérrel rendelkezzenek. A kisebbségek teljes részvételét is biztosítani kell, valamint minden kiszolgáltatott sérülékeny társadalmi csoport részvételét is. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió kereskedelmi megállapodásaiban már léteznek olyan, gazdas, olyan mechanizmusok, például a fejlődő országokkal kötött megállapodásokban, amelyek elősegíthetik a civil társadalmi szervezetek működését. Hangsúlyozni próbáltam a regionális együttműködés fontosságát is, azért, hogy a civil társadalom szempontjából egy megfelelő fellépést tudjunk biztosítani, és a fejlődő országokat arra kellene ösztönöznünk, hogy előmozdítsák a párbeszédet, valamint a civil szervezetek védelmét és a velük való együttműködést. A dél-déli együttműködés nagyon fontos, hiszen bizonyos civil szervezetek ezekben az érintett országokban vezető szerepet játszhatnak. Megpróbáltam kidomborítani a vállalkozások felelősségvállalását is, ugyanis a magánszféra nagyon fontos partner a fenntartható fejlesztési célok elérése terén, és fontos szerepet játszhatnak a vállalkozások a civil szervezetek mozgásterének növelésében. A vállalatok társadalmi szerepvállalását erősíteni kell különböző gyakorlatok révén, ilyenek a jelentéstétel, a szakszervezetekkel való teljes együttműködés és egyebek. Várom az együttműködést a többi árnyék jelentéstevővel, és remélem, hogy meg tudunk állapodni a nagyon fontos dosszié kapcsán. Köszönöm. Köszönjük, Maria Hojbúr. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm Terezának a munkáját a jelentés kapcsán és a kompromisszumokat, amiket sikerült összehoznia, ami a jelentés szükségességet illeti, azt hiszem ebben bizonyosan egyetértünk, és nem is kell erről sokat mondani. A nem kormányzati szervezetek eh, nagy részei a civil társadalomnak, a civil társadalmi befolyás gyakorlás alapvető jelentőségű a demokratikus eh, kormányok számára. Összességében a zöldek eh, egyetértenek a legtöbb kompromisszummal, csak két témára hívnám fel a figyelmet, ahol is a jelentés tevő álláspontja nem teljesen tükrözi a mi álláspontunkat. Az egyik a magánszektor felelősség, és a másik az Európán belüli helyzet. Először is a magánszektorral kapcsolatosan természetesen fontos a magánszektor, fontos a hozzájárulása a fejlesztéshez, hogy ezeket a fenntartató fejlesztési célokat a megfelelő irányba vigyük. Ez nem kérdés, de a magánszektor tevékenységei bizonyos körülmények között problematikusak és kockázattal terheltek lehetnek. Nagyon fontos, hogy nemzetközi szinten a megfelelő mechanizmusokat bevezessük, hogy felelősségre lehessen vonni a vállalataik a cselekedeteikért. Itt az önkéntességre hagyni ezt a dolgot, szerintem ez nem lenne jövőben mutató. Ami pedig a cselekvési teret illeti a magánszektornak, miközben van a civil társadalomhoz. Rendszeresen hallunk olyan esetekről, amikor is vállalatok aktivistákkal szemben nagyon sok mindent megkísérelnek, hogy őket elhallgattassák tehát megfélelmítésről ismerünk történeteket, vagy akár erőszak gyakorlásáról, sőt, akár azt is tudjuk, hogy egyes esetekben még gyilkosság is történhet. És ezen cégek, vállalatok, amelyek az emberi jogokat megsértik, ezeket felelősségre kell tudni vonni, de ezzel folyamatok mindig ö, soha nem zárulnak fő eredménnyel. Azt hiszem, tehát itt nem lenne radikális követelés, hogy kötelező szabályaink lennének, vagy legyenek. Ez egy logikus követelés azon felmények kapcsán, amit világszenten megfigyelhetünk. És hogyha a magánszektornak megengedjük, hogy kivonja magát ezen felülség alól, akkor nagyon negatív ösztönzőket teremtünk, és elhibázott jelzéseket küldünk. Erős nemzetközi megállapodásokra van szükség, tehát ezen a területen, hogy ezeket a cselekedeteket szabályozzuk, és megmutassuk, hogy legalábbis egy minimális játékszabályra szükség van, amelyek mindenki számára érvényesek kell, hogy legyenek. Aztán még valamit a Európa mozgástere kapcsán. Emlékszem az első eszmecserénkre itt a szakbizottságban, egy hónappal ezelőtt körülbelül, amikor is több kolléga, több frakció részéről amellett tört lendzsát, hogy a civil társadalom mozgástere Európában is felvetendő ebben a jelentésben. Itt a saját hitelességünkről van szó, és Frunzolik a kolléga nagyon találóan meg is indokolta ezt az imént. Aztán itt van ez a javaslat, hogy a jelentés címét meg lehetne változtatni. Ez persze a szakbizottsági elnökök értekezletére tartozik. Ez egy aktuális és égető téma, amit ezzel le lehetne fedni de sajnos a kompromisszumokból sem egészen látható, hogy mi is a jelentéstevő álláspontja ezen észrevételekkel kapcsolatosan, amiket itt előadtunk a szakbizottságban. Miért is van az, hogy az európai helyzet nem kerül valóban említésre itt a jelentésben? Az Európai Parlament szemmel ez egy sürgető és komoly téma, de ezt valahogy ki akarja hagyni a jelentés, inkább tekint délre, inkább tekint a tengeren túlra, ahelyett, hogy a saját házat táján sepregetnek. Köszönöm. Thank you. Um, I've no... Köszönöm szépen. Más képviselő nem kért szót. Rosario Bento itt van? A DigiDefco-tól. Talán uh, hozzáfűzne valamit az elhangzottakhoz. Tessék. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevőnek is, Jiménez Barrio asszonynak a jelentést. Üdvözöljük a szöveget. Épp jó időben érkezett, hiszen az egyik legfőbb kérdést feszegeti, amelyel szembe kell nézni a civil szervezeteknek manapság, és elismeri azt a munkát is, amelyet a civil társadalmak támogatása érdekében elvégeztünk. A civil társadalmak EU szerte a napi rendek legtetején szerepelnek, egyre inkább tapasztaljuk a mozgásterük beszűkülését. Egy civil társadalomról szóló jelentést tettünk közzé április 28-án, amely kiemeli azt a munkát, amelyet a civil szervezetekkel kapcsolatos közlemény kiadása óta 2012-ben elvégeztünk. A múlt héten, azaz ezen a héten, nem mégis a múlt héten, június 19-én a tanács elfogadta következtetéseit, amelyekben megerősítette a civil társadalom megerősítését, annak szükségességét, aggodalmát fejezte fel ki a mozgás térbeszűkülése miatt, és felszólította a tagállamokat, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. A fejlesztésről szóló új EU-s konszenzus is megfogalmazza azt, hogy az Európai Unió és a, társadal- a tagállamai támogatják az inkluzív megközelítést, az átláthatóságot a döntéshozatalban, a civil szervezetek működését. Így ebben az összefüggésben ez a jelentés is jól mutatja, hogy az Európai Parlament is foglalkozik a civil szervezetek beszűkülő mozgásterének kérdésével, úgyhogy köszönöm a lehetőséget. Mi is köszönjük. Andrea Rossi, és itt van az LKS-től, tessék Rossi úr. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Nem sok minden el tudom kiegészíteni a DEFCO beli kolléga reakcióját. A legfrissebb fejlemények többségéről már említést tett, különös tekintettel a tanácsi következtetésekre, amelyek világos kötelezettségvállalást erősítenek meg az EU és a tagállamai részéről, hogy kül ügyi fellépésében is támogatja a civil társadalmat. Én üdvözlöm a parlament jelentését a témában. Köszönöm, Teresa. Szeretne reagálni? Igen. Köszönöm. Sok köszönet a részvételért, és egyetértek az árnyék előadó által elmondottakkal. Úgy gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy nem szerepel a szövegben Európa, a 12-es kompromisszumban pontosan erről beszélünk, az Olvájtról, amikor a civil társadalomról beszélünk, tudnunk kell, hogy egy globális világnak a civil társadalmáról beszélünk. A módosítók ebben az értelemben fogalmazottak meg. Nagyon sok országban probléma ez a jelenség. A Libében is szóba került ez. Lehetőséget veszítenénk hogyha ezt nem mondanánk, nem mondanánk ki, de már említettem a kompromisszumot, általánosságban itt említjük a helyi stratégiákat. Ezzel is azt mondjuk, hogy globális szinten történik mindez. Nagyon sok definíció a globális helyzetről beszél, és egyáltalán nem az a cég, hogy ezt elkerüljük. Viszont nagyon fontos, hogy ez a jelentés miről szól, és erre akarom központosítani. A Fejlesztési Bizottságról szól ez, de közösen írjuk a DROA Bizottsággal. Nagyon sok szervezet van, amelyek szeretnék, hogyha foglalkozzunk ezzel a problémával, Ahogyan a 13-as kompromisszumban is szerepel, a nők elleni erőszak, az önkényes letartóztatások, cenzúra, az internet hozzáféréshez való korlátozás. Ezt a kormányok számára ki kell mondanunk, és más szervezetek számára, amelyeknek céljuk, hogy a civil társadalmat marginalizálják. hogyha akarnak ezekről az országokról egy jelentést írni, akkor írjanak róla saját kezdeményezési jelentést. Nagy harmóniában dolgoztunk, és nagy egyensúlyban. Holnap az árnyék jelentéstevőkkel majd tovább árnyaljuk a kérdést. Én nagyon nyitott vagyok a javaslatokra. Jó, köszönöm szépen, és köszönöm minden kollégának, kollégának a munkát, Jimenez asszony önnek is. Folytatjuk az egyeztetéseket még a szavazás előtt. Augusztus 30-án szerdán szavazunk erről. Köszönöm szépen a bizottságnak és a külügyi szolgálatnak is, hogy megjelentek. Az utolsó témánkra térünk, ez a tizedik téma, a kérdések ideje. Amikor is tőlem származik egy kérdés, nem akarom felolvasni a kérdést, de ez arról szól, hogy különböző afrikai országokban és Jemenben eh, éhezés van, és eh, rossz humanitárius helyzet. Egyre több mindent hallunk eh, arról, hogy nem jutnak el a célpontjukra az segélyek. Kamina Rándról asszony az Afrika-Ázsia, Latin-Amerikai, Karibi csendes óceáni térségért felelős igazgató. Igen, most már látom. Köszönöm, hogy eljött, és hogy elmondja, a legfrissebb helyzetről a beszámolóját, Szomáliáról szóval majd meg szeretnék kérdezni. Use your microphone, please. Mikrofonban legyen szíves. Köszönöm szépen. Szeretnék néhány kérdéssel foglalkozni. Legutóbbi alkalmat, amióta itt jártam, rámutattunk arra, illetve már akkor rámutattunk arra, hogy a források nagyon alulfinanszírozottak, illetve az alapok nagyon alulfinanszírozottak. Időközben mi történt? A legutóbbi alkalom óta, mióta itt voltam az Európai Bizottság, jelentősen eh, fokozta az hezés elleni intézkedéseinek finanszírozását jelenleg globális szinten egyharmados szinten áll a támogatás a kérésekhez képest. Finance, but it's also issues of itt nem csak pénzügyi kérdésekről volt szó, hanem a segélyek kiosztásához való hozzáférés, a, illetve az éhénységek okának a feltárása, illetve a továbbgyűrűző hatásoknak a vizsgálata, és fontos, hogy javuljon az együttműködés minden szereplő között. Tudatában vagyok, hogy önök szeretnék megtudni, hogy a bizottság és a tagállamok mennyiben reagálnak ezekre az éhénységekre a bizottság szempontjából. 668 milliót allokáltunk 2017-ben eddig, ebből 300 millió körülbelül humanitárius segély, és 317 millió fejlesztési segély a négy éjségre lebontva Jemen 160 millió, Dél-Szudán 146 millió, Szomália 199, Nigéria 207 millió. Amikor az éhénységekről beszélünk, akkor a regionális kihatást is vizsgálni kell. Például Dél-Szudán esetében a dél-szudáni konfliktus és éhénység körülbelül két millió szudánit kényszerített arra, hogy a szomszédos országokba meneküljön. Tehát a regionális hatásokat is vizsgálnunk kell ezen válsághelyzetekben. Ami pedig a regionális kihatásokat illeti, 447 milliós humanitárius segélyt helyeztünk el, nem csak ezekben az országokban, az érintett országokban, hanem segíteni kívánunk azoknak a menekülteknek, akik ezekből az országokból mezzel menekülnek. Dél Szudán 200 millió, Afrika szarmasz, szarval 160 millió, illetve csátba is jutottak összegek. A tagállamok is reagáltak ezekre a helyzetekre összesen 736 eh, milliónál a tagállamok részéről a finanszírozást. Tehát, hogyha összeadjuk a bizottság fejlesztési és humanitárius segélyeit, valamint a tagállamok segélyeit, összesen 1,4 milliárd euróról beszélünk, amely összesen 60%-a a teljes eh, humanitárius válaszadási tervnek, én úgy gondolom, hogy azért ez jelentős erőforrás és erőfeszítés az EU eh, e és a tagállamok részéről. Szeretnék még röviden beszélni Ugandáról is. Múlt pénteken volt egy ugandai szolidaritási csúcs találkozó. A bizottságot eh, Stylianidis eh, biztos képviselte, ő kötelezettséget vállalt maga részéről, és a bizottság részéről Mimica biztos részéről is 86, 85 eh, millióra nézve segítendő Ugandának a dél-szudáni menekültek befogadását. Tavaly több mint 800 ezer dél-szudáni menekült érkezett Ugandába. A szolidaritási konferencián 356-58 millió dolláros vállalás érkezett, hogy segítsenek Ugandának a menekültválság leküzdésében. Kétharmada ennek az EU-tól származott, a következő megosztásban 95 millió, ezek dolláros összegek, 85 millió euró, 95 millió dollár EU bizottság részéről és 95 a tagállamok részéről. Hogyha megnézzük, hogy melyek a többi adományozónak a kötelezettségvállalásai, érdemes azt megfigyelni, hogy Kanada, Katar és Japán köve, kb. 10 milliót adott össze, majd ott van Dél-Korea, az Egyesült Arab Emirátusok, Norvégia, illetve India, illetve ott vannak még afrikai országok is, Gabon, Kenya, Szomália, és segítséget ígért Ugandána, Kína pedig félmillióval járult hozzá. Még ebben a helyzetben is, ami a legfrissebb helyzet, dél-szudáni menekültek Ugandában, és más menekültek Ugandában, ez a téma. Az EU, a tagállamok és a, a bizottság nagyjából kétharmadát adta össze a segélynek, ami azt illeti, hogy mennyit tudtunk növelni a hozzájárulásunkon. Ha csak a Csád régiót veszük figyelembe, februárban 105 millió volt a kötelezettségvállalás, 90 Nigériába ment, ebből Afrika szarva itt eredetileg februárban 82 2 millió volt a vállalás, majd márciusban 155, de Dél-Szudán, eh, Szomália és Kenya irányába. Jemen esetében áprilisban a bizottság bejelentett plusz 70 milliót. Voltak tehát már évelején a lokációk, és ezeket azóta növeltük, hogy reagáljunk a énségekre. Van még egy kérdés, amivel foglalkozni szeretnék, hogy ki az, aki még a reagálásban részt vesz, más globális támogatók Jemen esetében a nem EU adományozók hozzájárulása 350 milliós volt, ebből 80 százalék Szaudarábiából és az Egyesült Államokból származik, Dél-Szudán esetében a nem EU donorok 760 milliót adtak össze, a legnagyobb adakozó itt az Egyesült Államok, Szomáliában 300 millió, nem EU-ból, ennek nagyjából a fele az USA-ból, aztán Nigéria 217 millió, az Egyesült Államok itt is jelentős adományozó. Ennyiben szerettem volna összefoglalni a legújabb híreket, és ha van kérdés, akkor válaszolok szívesen. Igen, van is kérdésem Szomáliával kapcsolatosan, illetve szomáli földdel kapcsolatosan. Many members of the diaspora living in my constituency, and one of them has been in Somaliland very, very Az én választókerületem rengeteg tagja a diaszpóra részét képezi, és szörnyű éhínségről szám, számoltak be, és kolera járványról. Szomáli föld, mint tudjuk, egy külön entitás Szomália államon belül, de nem ismerik el független államként, habár a jó kormányzás területén nagy erőfeszítéseket tesz. A segély nem jut el Szomáli földre, és azon túl, hogy Szomáliának segítséget nyújtunk, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy oda jusson el a segítség, illetve a segély, ahol rá szükség van? Hogyan lehet ellenőrizni, hogy szomáli földre is eljut a segély? Ugyanez igaz persze más országok kapcsán is. Minden ország esetében egy részletes elemzést készítünk a főbb szükségletekről, különösen ami a szomáliai kolera járványt illeti. A számadatok szerint körülbelül 50 ezer embert érintett a járvány eddig. Elsősorban a városi területeken tapasztalható ez, de Szomália egészét is járvány sújtja. Szomáli földön pedig különösen súlyos a járvány, már fontolgatjuk, hogyan lehetne erre megfelelően reagálni. 1,5 milliós programot indítottunk el az UNICEF-fel együtt, így próbáljuk kezelni a helyzetet. Nagyon szorosan nyomon követjük azt, hogy hol mutatkozik a legnagyobb szükség, ennek megfelelően próbálunk fellépni. Ami pedig a kolerát illeti, az etióp oldalon is egyre terjed a kolera. A hírek szerint súlyosbodik a helyzet. Etióp oldalon ugyanakkor az etiópiai hatóságok nem kolerának nevezik ezt a betegséget, hanem akut hasmenésnek, és próbálnak maguk is forrásokat mozgósítani a helyzet kezelésére. Sok számadatot hallhattunk, jó lenne, hogyha ezeket meg tudnák küldeni, biztosan van itt egy másolata, kérem küldje el ezeket nekünk, mert az, hogy a szükségleteknek csak egyharmadát sikerül fedezni, hát az nem igazán jó hír. Kérdés, hogy ez vajon miért történik, miért a szükségleteknek csak az egyharmadát tudják fedezni. És miért, mi az oka annak, hogy az etiópok nem kolerának nevezik a kolerát? Ami pedig szomáli földet illeti, lehet, hogy nincs meg ez az információ, de érdekelne, hogy hová folyósítják pontosan a segítségnyújtást, a pénzeket a civil szervezeteknek, hiszen Szomáli föld kormánya számára nagyon nehéz az együttműködés a globális szervezetekkel, testületekkel az el nem ismertség állapota miatt. Hogyan sikerül ilyen körülmények között eljuttatni a megfelelő helyre a segítséget? Szeretne még valaki kérdezni, nem? Akkor megadom önnek újra szót. Köszönöm. Ami a pénzek begyűjtését illeti, illetve hogy hogyan sikerül eljuttatni a pénzeket, a különböző régióbeli civil szervezetek hozzáférnek a helyi lakossághoz. Akinek lehetősége van a segítségnyújtás eljuttatására, azzal működünk együtt. Világos, hogy vannak olyan régiók, amelyekhez sokkal nehezebb hozzáférni. Ahogyan elmondtam, Szomália és szomáli föld esetében, ha jól emlékszem, a Vörös Kereszten keresztül próbáljuk az ország ezen részét elérni. Nagyon részletesen felmérjük tehát, hogy mely szervezetek azok, amelyek hozzáférnek az adott régiókhoz, adott területekhez, illetőleg azt is megnézzük, hogy, az, hogy milyen segítségnyújtás esetében mely szervezetek a leghatékonyabbak. Az EU rendszerét használjuk ennek felmérésére. Szomália esetében ugye nagyon összetett a helyzet, ezért jobb koordinációra is szükség van. Körülbelül 40 különböző civil szervezet működik együtt, és mindig eh, történik egyfajta mapping, ami azt jelenti, hogy azonosítjuk, hogy hol vannak hiányosságok, és megpróbáljuk megtalálni a módját, hogy a szükséget szenvedőkhöz juttassuk el a segítségnyújtást. Természetesen problémát jelent a megfelelő fedezése a szükségleteknek. De mivel nem férünk hozzá az összes területhez, mivel bizonyos területeken hosszantartó konfliktusokkal szembesülünk, például Nigéria adott területein, ezért szükség lehet más-másfél millióra, az éhénység kezelésére, ha mindenhol hozzáférnénk a segítségre szorulókhoz, és mindenütt tudnánk segítséget nyújtani, akkor ekkor összegre lenne szükség, ez lenne az optimális eset, de mivel bizonyos területekhez nem jutunk hozzá, mivel a fegyveres konfliktusok a hozzáférés nehezítik, Egyértelmű persze, hogy több pénzre lenne szükség, de azért arányaiban nem olyan alacsony az összeg. 30-50 százalékos a lefedettségi arány. Egy másik fontos kérdés, és talán ezt is érdemes kiemelni, amikor élelmiszersegélyt nyújtunk, akkor megpróbáljuk biztosítani, hogy ahol csak lehetőség van rá, az emberek megélhetőségében is javulás történjen, hogy ne függjenek folyamatosan a humanitárius segítségnyújtástól. Hogyha Nigériát vesszük alapul, a FAO például egy millió embernek juttat el vetőmagot, és ugyanakkor élelmiszersegében is részesítik őket, azért, hogy ne egyék meg a vetőmagot, ne fogyasszák azt el élelemként. Egyén kettős megközelítést alkalmazunk, tehát az élelemellátáson is próbálunk javítani, és megpróbáljuk ösztönözni a helyi lakosságot arra, hogy maguk termeljék meg az élelmiszereket, hogy ne függjenek folyamatosan az élelmiszer segélytől. A fejlesztési együttműködésben megpróbáljuk azt is azonosítani folyamatosan, hogy hol stabilizálódik a helyzet, például Észak-Kelet-Nigériában, melyek azok a területek, ahová a lakosok, a helyi lakosok visszatérhetnek, Ilyen esetben a fejlesztési együttműködés forrásaiból újjáépítjük az infrastruktúrát, az iskolákat, tehát nem csak az akut problémákat kívánjuk orvosolni, hanem hosszabb távon is gondolkodunk. Köszönjük szépen, jó lenne, hogyha ezeket a számokat megkaphatnánk, főként ami a szomáli földre vonatkozó cselekvési tervet illeti. Nagyon szépen köszönöm, nyomon kell követnünk a helyzetet, és a hazai, illetve az otthoni minisztereinket is felelősségre kell vonnunk, hogy tegyenek valamit ebben a helyzetben. 11-es napi rendi pont egyéb kérdések, senki nem kér szót rendben, akkor a következő ülésünk hétfőn lesz, 7.30-kor Strasbourgban szavazni is fogunk, és utána július 12-én ülésezünk egész nap, illetve július 13-án délelőtt. Köszönöm a tolmácsoknak, hogy maradtak két perccel tovább, és jövő héten Strasbourgban találkozunk. Köszönöm.